Okay, dear colleagues, please do sit down. We will... Rendben van, kedves kollégák, kérem szépen foglalják el a helyüket, mert el fogjuk kezdeni a mai ülést. As our chair, Mr. Lavia, has other important things to do. I... Elnökünknek más fontos feladatai vannak ma, úgyhogy amennyiben lehetséges, megpróbálom őt helyettesíteni a délelőtt ülésszakon. Az első napirendi pontunk a mai ülés napirendjének az elfogadása. Szeretném megkérdezni, hogy van-e ellenvetés. A zöldek eszmecserét kért a bizottsággal a ö, kadmiummal kapcsolatos ö, témáról holnap reggel beszélhetnénk ha van -e ellenvetésük, akkor kérném jelezzék, leszámítva az említett módosítást. Akkor a napi rendet elfogadottnak tekinthetjük bejelentéseknek. Második pontja ICI meghallgatás a meghallgatást az Agri szakbizottság, az Envivel, az ITRÉvel és a PETI szakbizottsággal hétfőn, május 11-én szervezi meg, délután 3 órakor kezdődik a Jan 4Q2, azaz jelenteremben. Az összes ENVI tagot meghívták arra, hogy vegyenek részt ezen a meghallgatáson, mert lehet, hogy ez az első ilyen jellegű polgári kezdeményezést, amelyet a szakbizottságban megvitatnak, és ezért bátorítom önöket, hogy vegyenek részt bátran ezen a meghallgatáson. Lesz egy rendkívüli NV ülés a májusi ö, Strasburgi ö, szesszióban, május 18-án 19 órakor 19 órakor este 7-kor kerül erre sor, május 18-án. Sefkovics alelnökkel fogunk beszélni a strukturált párbeszéd keretében, és kérnék szépen minden tagot, hogy vegyen részt ezen az ülésen. Az MV titkárság összetétele módosult Emma Sotoremu, az Agri Szakbizottságból csatlakozott az MV titkárságához május 1 dátummal, és szeretettel üdvözlöm őt körünkben. Köszönöm szépen! a munkáját, a részvételét az ENVI üléseken, ami az ülés tolmácsolását illeti, 21 eh, hivatalos nyelven hallhatják a tolmácsolást, mint mindig. Az észt, máltai és a gél nyelveket leszámítva minden más nyelven van tolmácsolás. Végül az elektronikus meeting file-ra vonatkozóan ez az eh, e-meeting applikáció révén érhető el, és az interneten közvetítik is azok számára, akik értekeltek a délelőtti témákban. A harmadik pont a jegyzőkönyvek a február 23-24-i ülés jegyzőkönyvének az elfogadása. Szeretném megkérdezni, hogy van-e ellenvetés? Ha van ellenvetés, akkor azt a titkárságnak jelezzék az ülés végéig. Ha nincs ellenvetés az ülés végéig, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak fogjuk tekinteni. Nézzük a negyedik pontot. Jelentés tervezet állagyógyászati készítmények témájában. Ez egy fontos dosszié. Első lépésként szeretném megadni a szót François Grostet asszonynak, aki az előadó. Köszönöm a szót, elnök úr. Igen, ma délelőtt pontosan a rendeletről kell beszélnünk, annak megújításáról, ez rendkívül széleskörű téma. Egy-két dolgot szeretnék felvetni, ami fontos szerintem, Három prioritásra gondoltam. Az első nyilvánvalóan az, hogy az antibiotikum rezisztenciával kell felvenni a harcot, hiszen itt nagyon fontos közegészségügyi kérdésről van szó, és a bizottságnak néhány javaslata meg is született már a témában, azonban úgy gondoltam, hogy nem ment eléggé messzire ebben a témában. Nevezetesen javaslom, hogy a profilaktikus alkalmazást, tehát a preventív alkalmazást tiltsuk be az antibiotikumok esetében, kivéve kivételes eseteket, például, hogyha operációról van szó, és azt is javaslom, hogy a 107-es cikket pontosítsuk, a, fel, a gyógyszerek felírását illetően és az értékesítést illetően, a reciprocitás bevezetését annak érdekében, hogy azok a normák, amelyek az antimikrobiális termékekre vonatkoznak, a fogyasztásra is vonatkozzanak, és a hús készítményekre. Ez nagyon fontos téma. Aztán úgy gondolom, be kell tiltani az internetes értékesítését az antibiotikumoknak és az állatgyógyászati készítményeknek, amelyeket vényre lehet kapni. Szerintem így felvehetnénk a harcot a csalás ellen, könnyebben lehet követni a származást is, és az antibiotikumok felhasználását. Annak ellenére, hogy ezen kockázatok csökkentése érdekében a bizottság már bizonyos korlátokat bevezetett, úgy gondolom, hogy a hatékony ellenőrzésre szükség van, ezért kérem a teljes tiltást. Azt hiszem, hogy nagyon sokan egyet értettek ezzel az elvel az első alkalom, amikor erről beszéltünk, még akkor is, hogy ha bizonyos tagállamokban van olyan gyakorlat, amely elősegíti az internetes értékesítést, Szerintem, hogyha elő akarunk, előre akarunk lépni, akkor be kell vezetnünk a teljes tiltást. Második pontban a kutatást érték és innovációt kell elősegíteni. Az állatgyógyászat területe ugyanis ö, óriási problémával ö, kell, hogy szembenézzen. Bizonyos piacokon, bizonyos fajok esetében nincs minden ö, a piacon tényleg nagyon késlekedik a kutatás, mert igaz, hogy nem föltétlenül érdemes laboratóriumokat ilyen célra létrehozni. Úgyhogy tényleg nagy a probléma, nincs minden megfelelő mennyiségben a piacon. Na most, ami az új antibiotikumokra vonatkozik, 18 év helyett hosszabb időt javasolnék. Igaz, hogy ez egyesek számára fontosnak tűnik, de ha azt akarjuk, hogy megint csak történjen valami az innováció területén, akkor tényleg szükség van erre a lökésre, ami rendkívül fontos, mert egyébként továbbra is ugyanolyan nehézségekkel kell szembenéznünk, mint most úgy gondolom, hogy öt éves lenne a védelmi időszak, ezt nem lehet összevonni esetlegesen új tanulmányokkal, kísérletekkel, amelyek poszt intézkedésekre vonatkoznak a már létező termékek javítása érdekében, ilyen például a generikus termékek köre. Úgy gondolom, hogy a közegészségügy, a termékek rendelkezésre állása szorosan kapcsolódik egymáshoz. Külön ezt szeretném kiemelni. Nyilván a termékek ára is nagyon fontos, ezt megértem, azonban nem ugyanolyan piacról beszélünk, mint az emberi fogyasztásra szánt gyógyászati termékek esetében. Ezt is figyelembe kell venni. És ami a generikus termékek iparágát illeti, az ő érdekük is, mert hogyha innovációt támogatunk, ez ezt a területet is érinti. Úgyhogy mindent át kell gondolni, ezért javaslom ezeket a dolgokat. A harmadik prioritás a farmakovigilancia rendszerének javítása. Itt is azt javaslom, hogy térjünk vissza részben a bizottsági javaslatra, ami egyrészt a jelzésre, illetve a kockázatok feltárására alapult. Nyilván ezt támogatom, mint megközelítést, így csökkenthető a bürokrácia, mert ez is fontos dolog, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy a bizottsági javaslatot újra egyensúlyi helyzetbe kell hozni, hogy rendszeresen jelentést kell készíteni farmakovigilancia témájában, legalábbis az első években, amikor egy termék megjelenik mert még nem nagyon ismerjük a hatását széles körben. Tehát, hogyha már ismerté válik egy termék, és hatékonyságát és egyéb tulajdonságait meg tudjuk ítélni, illetve a kockázatokat, amelyek kapcsolódnak hozzá, akkor már nem kell ilyen rendszeres jelentést készíteni. Azt gondolom tehát, hogy az első években rendkívül oda kell figyelni, utána lehet könnyíteni egy kicsit a rendszeren, ami a bürokráciát illeti. Ezen kívül, ami a forgalomba hozatali engedélyt illeti, el kell kerülni azt, hogy túl későn kerüljenek bizonyos termékek a piacra, de ismerni kell ennek mindenféle aspektusát, tudományos, technikai részét. Azt gondolom, hogy a fogalomba hozatali engedély gyakorlatilag ahhoz kötött, hogy mennyire szükséges is ez a termék, Nos, a három prioritásról ennyit. Természetesen vannak más területek is, amelyek nagyon fontosak, ezt a jelentés tervezetemben kifejtettem. Tudom, hogy önök is nagy jelentőséget tulajdonítanak ennek, például a környezetvédelemnek, erről már többször is volt szó, hogy elkerüljük azt, hogy értékelni, újraértékelni kelljen eltérő módon az egyes termékek esetleges veszélyességét. Tehát azt szeretném, hogy a bizottság két évente konkrét javaslat találjon elő arról, hogy esetleg egy monográfiális, környezetvédelmi monográfiális értékelést készítsenek, tehát hogy a az anyagokról készüljön mindez, nem föltétlenül minden termékről. Erről már volt egy eszmecsere, és az volt az érzésem, hogy többségében támogatták ezt a rendszert és elképzelést. Aztán, ami még fontos, a termékek jellemzőinek, az RCP-knek a harmonizációja. Ez rendkívül módon szükséges, ez termék csoportonként lenne érdekes. Ez nem okozhat problémát a verseny szempontból. A verseny csak az ár területén jelentkezne. Ez a KKV-k számára problémás, mert ők így nem tudnának a, az árrésükkel játszani. Tehát a termékek felhasználásának harmonizációját javasolnám, ez volna az első lépés ebbe az irányba. A harmadik dolog, amit szintén fontosnak tartok, az AMM-en túli felhasználás. Azt hiszem, hogy ide nagyon oda kell figyelni, ugyanis főleg az emberi felhasználására emberi fogyasztásra szánt gyógyászati termékek közegészségügyi problémát jelenthetnek. Nagyon könnyű azt mondani, hogy mivel nincsenek állagyógyászati termékek, ezért az emberi fogyasztásra szánt gyógyászati termékeket használjuk fel. Ez azért lehet, hogyha nem támogatjuk a kutatást és az innovációt, ezért szeretném, hogyha szigorú hierarchiát állítanánk fel a különböző termékek között, hogy mit lehet felhasználni az állatok gyógyítására, hogyha nincsen megfelelő termék. Ez csak akkor lehetséges, legyen lehetséges, ha tényleg semmiféle más alternatíva nincs. Tehát amikor már tényleg más megoldást nem találunk. Végül a tömeges értékesítés a bizottsági tervezet értelmében liberalizálni lehetne a nagyban értékesítést. Javaslom tehát, hogy harmonizáljuk a nagykereskedőkre vonatkozó jogokat, törvényeket, harmonizáljuk a szankciókat, abban az esetben, hogyha nem tartják tiszteletbe a törvényeket. Ezzel a tisztességtelen versenyt szeretnénk elkerülni, hogyha az egyes tagállamok rendelkezései nem azonosak, hogy elkerüljük azt a jelenséget, hogy a nagykereskedők attól függően, hogy melyik országban találhatók, kihasználják a lehetőséget. Aztán rendkívüli körülmények. Javasolnám, hogy azt az eljárást alkalmazzuk, amelyek lehetővé teszik, hogy fellépjünk, hogyha például valamilyen rendkívüli helyzet alakul ki járvány. És így nagyon gyorsan lehet piacra dobni új termékeket. Az ilyen termékek ilyen körülmények közötti forgalomba hozása esetén, és ezek rendkívüli körülmények, azok az adatok, amelyeket végül is ideiglenes használat során gyűjtenek ott a helyszínen, a továbbiakban felhasználhatók lennének az adott gyógyászati termék állandó engedélyezéséhez, annak érdekében, hogy ismételten különböző test, teszteket kelljen elvégezni, amelyek nem biztos, hogy szükségesek lennének a laboratóriumokban. Így megint csak a bürokráciát lehetne csökkenteni, vagy könnyíteni. Nos, két oldalban próbáltam összefoglalni 105 módosító indítványt, amit megfogalmaztam, azért ez eléggé fontos, mert nagyon nehéz teljességben összefoglalni a dolgokat, de magyarázatom során tényleg arra próbáltam a hangsúlyt helyezni, amely alapvetően fontos a rendelet felülvizsgálata során, és örömmel várom a kollégák megjegyzéseit. Köszönöm a figyelmüket. Madam, uh, and... Köszönöm, asszonyom. We will listen to the shadows of... Most pedig meghallgatjuk az árnyék előadókat, SND, Donetszeszkó úr kapszott. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni az előadónak. Megköszönöm a munkát és a jó együttműködést. A jelentés tervezett széles körű, és foglalkozik néhány aggályommal, néhány konkrét kérdése fogok éppen ezért kitérni. Ami a piaci engedélyezési csatornák megőrzését illeti, véleményem szerint ez a belső piac jobb működését szolgálja legyen több ösztönző arra, hogy a központosított, centralizált eljárásra ö, igényt tartsanak. Ami pedig az állatgyógyászati készítmények szétosztásának a rendszerét illeti, ez fontos. Az engedély a termék készítmény neve mellett az aktív hatóanyagokat, hatóanyagok megnevezését is tartalmazza. Én támogatom azt, hogy az antimikrobiális rezisztenciát megszüntessük, főleg az online beszüntetéssel értek egyet. Így el lehetne érni azt, hogy a gazdálkodási gyakorlatok odafigyeljenek az antimikrobiális rezisztencia alakulására. azt javasolták, hogy megelőző hatással, hatás miatt is használják ezt a hatóanyagot. Meg kell vizsgálni, hogy milyen fajták esetében jöhet ez szóba. Én hiszem, hogy foglalkozni kellene az AMR-rel, harmadik országokkal való viszonylatban is, annak érdekében, hogy jobb eredményt érjünk el mint ahogy korábban is megemlítettem ebben a szakbizottságban, nagyon fontos tisztáznunk, hogy a kísérletekben felhasznált mm, állatokból készült termékeket is lehessen a piacon forgalmazni, ha ezt megfelelő élelmezés egészségügyi várakozási idő előzte meg ezt fel kell tüntetni a csomagoláson is biztonsági okokból. A bizottság vizsgál meg annak a lehetőségét, hogy a visszavételre irányuló tagállami rendszereket harmo- hogyan lehetne harmonizálni. Mivel itt az emberi egészségre gyakorolt hatásról és a környezetre gyakorolt hatásról is szó van, Lényeges, hogy megfelelő módon lehessen visszavenni a nem felhasznált lejárt gyógyszereket. Megfelelő egyensúlyt is meg kell teremtenünk az innováció, a rendelkezésre állás és a megfizethetőség között ilyen készítményeknél. Az előadó azt mondja, hogy az engedély három év helyett öt évre szóljon. Legyünk óvatosak, ne csökkentsük a biztonság erősségét. A bizottság, támogatását, a bizottság javaslatát támogatnám, én tartanám magam a három évhez. A 42-es módosító indítványt támogatjuk, ami a technikai dokumentációra vonatkozik, a meglévő készítményekre. A nem rendeltetésszerű használat esetében nem értek egyet a javaslattal, azzal, hogy megnézzük azt, hogy az alternatív termékeket, az ezt hasonló alternatív termékeket milyen célra használják. Ezt a gyakorlatot szeretnénk elbátortalanítani, erre vonatkozó módosító indítványokat nyújtunk majd be. Teljes mértékben támogatom a hatóanyag alapú rendszert, a monográfot, és erre vonatkozóan is be fogok nyújtani egy módosító indítványt. Végül, mint ahogy korábban is megemlítettük az MV-ben, az SPC harmonizálása osztályonként problématikus. A feltételek harmonizálásával egyetértünk a hasonló csoportok esetében. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen az ECR részéről, Pierre úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani Grosztát asszonynak. Nehéz feladata volt, igen bonyolult, és nem volt könnyű a téma. Ez a téma nem könnyű a rendelettervezetnél. Hogyha elolvassuk a jelentést, akkor számos olyan probléma merül fel benne, amelyre megoldást kell találnunk, különösen ami az elnevezéseket illeti. Nem csak az állatgyógyászati termékekről van szó, például a hetes módosító erre fel is hívja a figyelmet, hanem más aspektusokról, például a vénykötelességről, immunológiai aspektusokról is szó van. Tehát ez bármely vényt jelenthet, bármely állatorvos által kiállított vényt kulcsfontosságú koncepciókat a bizottság nem definiált, éppen ezért nagyon fontos ezeket tisztázni, annak érdekében, hogy később elkerüljük majd a bonyodalmat. Majd amikor a gyakorlatban is megvalósítjuk ezt a rendeletet. A marketing kulcsfontosságú ezen termékeknél, az antibiotikumoknál, Ez nagyon fontos a tisztázás, mint említettem, az antimikrobiális termékeknél például. Üdvözlök bármilyen olyan jellegű intézkedést, amely a központosított rendszert támogatná, és ezzel egy közös ellenőrzési rendszert erősítene. Vannak új elemek, például az aktív hatóanyagok, ezek szerepe az állatgyógyászati készítményeknél, különösen amikor a monografikus rendszerekről van szó. Úgy érzem, hogy ez egy érdekes elgondolás. Egy további fontos aspektus az online értékesítés. Nagyon fontos ezt a területet is szabályozni. Az online értékesítések különösen a vényköteles termékeknél alapvető problémát jelentenek, különösen a farmakovigilancia szempontjából. Éppen ezért ez kockázatot jelenthet a közegészségügyre nézve, hiszen az antibiotikumokkal szembeni rezisztencia alapvető probléma. Felmerül a kérdés, hogy a tiltás hatékony lehetne -e, azt gondolom, hogy ezt a kérdést az információs technológiai szakértőknek is fel kell tennünk. A felügyelet nehéz kérdés, és így a szankciók kérdése is. Ami a központosított adatbankot illeti, alapvetően egyetértek ezzel az elvel, viszont azt gondolom, hogy egy realistább megközelítés az elma funkcióját is jobban erősíteni. De fontos lenne, hogy a jogi aktusban ne szerepeljen több utalás, hanem egy rendelkezés szabályozza mindezt. A párhuzamos értékesítés, párhuzamos exportok, importok kérdése ez nagyon messzire vezet. Számos visszaélés, ellentmondás merül fel, amikor a párhuzamos rendszerek kérdésével foglalkozunk. Azt gondolom, hogy ez mind a részünkről, mind a bizottság részéről jelentős munkát igényel. Természetesen a biztonság kérdése nagyon fontos, és ez világos prioritás. Nigdy nie za Głównie dotyczy to... Mm, Nem lettünk soha elég elővigyázatosak. Ami az ártalmatlanítást illeti, ez egy fontos kérdés. Az összes elgyógyászati eh, termékeknél nagyon nehéz eh, ezektől megszabadulni, úgymond, és hulladékba tenni. Nagyon fontos eh, mindent megtanulunk annak érdekében, hogy ezt a pontot tisztázzuk, és ugyanolyan feltételek vonatkozzanak az állatgyógyászati termékekre is, mint a humángyógyászati termékekre. Az engedélyezés megtakadásával is foglalkoznunk kell, különösen akkor, amikor az antibiotikumokat taglaljuk. Nagyon fontos, hogy az eljárást egész világosan definiáljuk, és látnunk kell azt, hogy az állatok esetében alkalmazott antibiotikumoknak a közegészségügyre is súlyos hatása van. Itt egyértelmű korrelációt látunk um, az állatok mellett az embereknél használt gyógyszerek esetében. Nagyon fontos tehát ezt megfelelően definiálni, azért, hogy a kockázatokat uh, kikerülhessük, amely az engedélyezés megtagadásából adódhat, ami az ellenőrzéseket életi. Ezek nagyon fontosak a nagykereskedelemben és a kiskereskedelemben is. Sokat gondolkoztam ezekről a témákról, különösen a nagykereskedelemről. Lehet, hogy ez egyéni engedélyezéseknél ezek szemet rögzékenne kellene, bizonyos küszöbértékeket volna fontos meghatározni, illetve egy kótrendszer bevezetésén is gondolkodtam. Olyan esetekben, amikor nem tudunk kérni több engedélyt. Nem tudom, hogy ezt hogyan tudnánk a gyakorlatban megoldani, de azt gondolom, hogy fontos lenne elgondolkozni a kérdésről. Köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját. Dziękuję bardzo, pan Piecha. And the next... Köszönöm szépen. Az Alde a következő. Paulsen asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék eh, mondani Grosztárt asszonynak ezt a kitűnő munkát. Nagyra értékelem az ő módosítóit, tehát a módosítókat, amelyek célja a változtatás, hiszen itt a rendelet tartalmát igyekszünk pontosítani. Tisztázásról és egyszerűsítésről van szó az európai jogalkotásnál, és rendkívül fontos az, hogy ezt figyelembe vegyük a napi szintű jogalkotási munkánál, illetve fontosabban megállapodnunk, hogy világos és átlátható munkát kell végeznünk, világos jogalkotást, nem csak itt, hanem minden más témában is. Ami az interneten történő értékesítést illeti, ezen gyógyszerek esetében nekem is van egy módosítom, amelyet az Agriban is benyújtottam. Van egy kérdésem, amikor a profilaktikus kezelésről beszélünk, azt gondolom, hogy itt tiltásra van szükség. Az antibiotikummal szembeni rezisztencia esetében, hogyha megnézzük a háziállatainkat például, ők nagyon fontos vektort jelentenek ebben az összefüggésben a fertőzéseknél, hiszen ők nagyon közel élnek hozzánk. Tehát én szeretném azt, hogyha minden állatra kiterjesztenénk ezt a tilalmat. És amikor a környezeti hatásokról beszélünk, akkor azt gondolom a rezisztens baktériumokról is szó van, illetve a vízkészletekről, és ez nagyon fontos probléma. Nagyon fontos, hogy a tudomány ezzel foglalkozzon, csak elindultak a munkálatok, hiszen egyelőre nincs erről világos képünk. Éppen ezért nagyon fontos, hogy odafigyeljünk erre a problémára, még akkor is, hogyha nem tudjuk pontosan, hogy hogyan éljük, oldjuk meg a problémát. Van egy javaslatom, amely a 65-ös módosítóra vonatkozik. Itt nem csak az egészségügyi hatóságokat említjük meg, hanem a környezetvédelmi hatóságokat mind a tagországokban, mind pedig EU szinten. Tehát fontos, hogy ugyanazt a tájékoztatást kapják ezek a hatóságok, és úgy érzem, hogy a környezetvédelmi hatóságokat is bele kell vennünk ebbe a körbe. Nem fontos, hogy tovább lépjünk. És fontos, hogy az állatorvosok ne kereshessenek pénzt ezen gyógyszerek értékesítésével. Jövőben is fontos, hogy szükség legyen az engedélyezésekre, a különböző tagországi szabályozások más és más képet mutatnak. Végezetül pedig a bizottság javaslatból hiányoltam egy dolgot, ez pedig az elegyógyászati termékek felelősségteljes alkalmazása. Úgy tűnik, hogy a termékekre összpontosított dokumentum, nem az állatokra, illetve az emberekre. Azt gondolom, hogy ez a megközelítés teljes mértékben abszurd, nincsenek olyan termékeink, amelyeknek ne volna hatása az állatokra, az emberekre, a környezetre, stb. Illetve ezeket a gyógyszereket eh, azért használják és állítják elő, hogy hatást fejtsenek ki. Tehát, hogyha úgy beszélünk róluk, mint hogy ezek pusztán technológiai elemek lennének, és nem életünk része, akkor ez nem jó megközelítés. Van néhány apró részlet is. Azt gondolom, hogy együttműködésünk példaértékű, és Grosztett asszony és jó magam is régóta tagjai vagyunk ennek a parlamentnek, és azt gondolom, hogy Jelentős előrépést tudhatunk magunk mögött, gyakorlati kérdésekben nagyon jól tudtunk együtt működni, és nagyon örülök ennek a közös munkának, annak, hogy eddig jutottunk. Ez nagyon fontos, hogy a döntések kompromisszumot jelentsenek, és köszönöm szépen a jelentéstevő kitűnő munkáját. Köszönöm. Thank you very much. And uh, the next speaker from the GUA e side is... Um... Köszönöm szépen. Következő hozzászól a GUE képviselője lesz. Kiitoksia puheenjohtaja. egy suuret kiitokset. Köszönöm a szót. Először is köszönet Grosztet asszonynak, az előadónak. Kiváló munkát végzett. Rendkívül konstruktív, van járt el, figyelembe vett mindenféle megjegyzést és javaslatot, és kompromisszumra törekedett. Különösen tetszett az, ahogyan megtett mindent annak érdekében, hogy az antibiotikum rezisztencia elleni harc prioritásként szerepeljen. Ami pedig a profilektikus felhasználást illeti, ez is rendkívül fontos. Esetleg azt lehetne hangsúlyozni, ami úgy tűnik, hogy kimaradt a tagállami körből, hogy információt szolgáltassunk széles körben, hiszen ez nagyon fontos, és néha elfeledkezünk arról, hogy rá kell mutatni arra, hogy az antibiotikumok, a gyógyászati termékek milyen veszélyt rejthetnek, és csak akkor kell felhasználni őket, hogyha tényleg szükség van rájuk. Ami a 81-es módosítót illeti, azt mondanám, hogy fontos, de minden egyes módosítóra vonatkozik ez, hogy a tagállamokban más és más igények vannak. És például mások és mások a távolságok a gyógyszerekhez, az állatorvosokhoz, ha például egy gazdaság nagyon messze van a sebészeti központtól, vagy a gyógyszertártól, akkor kivételes esetekben a diagnózis telefonon is felállítható, abban az esetben, hogyha az adott állat már ismert. És gyógyszereket értékesíthetnek például olyan gazdáknak, akiknél sok például a szarvasmarha. Finnországban gyakorta előáll az a helyzet, hogy a, a gazdaság és a gyógyszertár között 200 km a távolság. Úgyhogy az állatorvos látogatása a gazdaságra, a gyógyszer felírása érdekében, illetve hogy a gazda elmenjen a gyógyszertárba, a gyógyszerél kicsit irreális elképzelés. Ami az emberi felhasználásra szánt gyógyász készítményeket illeti, Igen, nagy a kihívás az állatorvosok számára rendelkezésre álló gyógyászati termékpiacon. Az innovációk lassúak, nagyok a kihívások ezen a téren, úgyhogy nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy főleg amikor a gazdaságban található állatokról, vagy a sport, vagy kettelésből tartott állatokról beszélünk, más és más módon kell gondozni ezeket az állatokat. Remélem, hogy nem az állatorvosokat fogják azzal vádolni, hogy jó és hatékony szolgáltatást akarnak biztosítani a betegeiknek, és emberi felhasználásra szánt gyógyászati terméket írnak fel abban az esetben, hogyha nincs állatgyógyászati termék. Külön kiemelt kérdés, hogy a jövőben esetleg elkerülhetünk olyan értékeléseket, intézkedéseket, amelyek a környezetet gyengítenék és a vízfolyásokat. Úgy gondolom, hogy az együttműködés következtében a legjobb eredményeket érhetjük majd el. Azért meg kell mondanom, hogy nagyon nehéz témáról, jogalkotói csomagról, területről van szó, és Grosztet asszony nagyon jó, nagyon profi munkát végzett. Köszönöm. And uh, next speaker, uh, Green. Köszönöm szépen. Hajszling úr következik a zöldek részéről, tessék. Igen, Először is szíves köszönetet mondok Rosszett asszonynak a munkáért. Néhány ponton egyetértünk, de azért mondok néhány szót a problémával kapcsolatban is. A bizottság javaslata nem figyel oda minden problémás helyzetre. Nézzük csak Európában a helyzetet. Dupla annyi antibiotikumot adagolnak az állatok esetében, mint az embereknél az állatoknál ez főleg a takarmányal történik, és ezt nem korrigálják. Én üdvözlöm Rosszett asszony megközelítését, hogy először a profilaxist határozzuk meg, és a metafilaxist. A profilaxist be kell tiltani az állatgyógyászatban, ez kétségtelen. Ami pedig a metafilaxist illeti, nem vagyok biztos abban, hogy az itteni fogalmeghatározás elegendő, nem tudom, hogy elég messzire megye, kérdéses. Nagyon sok egészséges állatot kezelünk antibiotikummal, többet, mint beteg állatot. El kell különíteni egymástól a beteg és az egészséges állatokat. Ezzel a kérdéssel sem foglalkoznak, holott ezzel is foglalkozni kellene. Az online értékesítés tilalmában teljes mértékben egyetértünk a helyzettel. Hosszú távon ez nem ellenőrizhető, kontrollálható. Olyan piacunk lesz majd, amelyet nem lehet ellenőrizni, és ilyen tekintetben teljes mértékben egyetértünk. De néhány ponttal kapcsolatban el kell mondanom, hogy főleg az antibiotikumok és az elegyegyeszak készítmények esetében az a helyzet, hogy az ipar csak akkor fejleszt valamit, ha tömegesen tud értékesíteni, és ebből nyeresége is származik majd. A kutatási lehetőségek megkönnyítik az engedélyezést, de ez nem biztos, hogy a megfelelő megközelítés. Tudnunk kell, látnunk kell azt, hogy állami szempontból is és a kutatás szempontjából is figyelni kell a dolgokat, ne csak az iparra bízuk az egészet, hogy döntsön ő, hogy mikor fejleszt és mikor nem. És aztán majd annak alapján engedélyezzünk, és tovább fejlesztenek, hogy ez a megfelelő megközelítés, én ezt megkérdőjelezem, valamilyen más megközelítést kell találnunk. Környezeti kihatások, a készítmények környezeti kihatásai, hát igen, ez nagyon lényeges pont, szempont az állatgyógyászati készítményeknél, hogy mennyire megy messze a javaslat, azt nem tudom. A 2003-as évre vonatkozóan például úgy tűnik, hogy semmiféle adatok nem voltak, vagy nem volt kihatás. 95%-ban egy bizonyos gyógyszer a környezetbe kerül. Németországban a talajvízben is találtunk antibiotikumot, kimutattuk. És ez nem kerül előtérbe. E, ilyen tekintetben kell további vizsgálatokat végezni, erőteljesebben. További megjegyzés, szeretnék egy jobb fogalom meghatározást, a tartalék antibiotikumokra. Ezt használják az állatgyógyászati készítmények esetében is, és ez egy nagy rossz, ezt nem lehet elfogadni. A bizottságnak szabad kezet adtak abban, hogy ezt hogyan fogalmazza meg. Azért ügyelnünk kell. Az ilyen tartalékokra vonatkozóan van egy WHO lista. Nem tudom, hogy ezt vegyük-e alapul, vagy pedig valami mást, de van egy olyan lista, ami nem engedélyeznek állati felhasználásra sem, ezt kell figyelembe vennünk. Néhány ponton messzebbre megyünk, mint a bizottság javaslata, és ez javítja a javaslatot. Én úgy gondolom, hogy remélhetőleg sikerül megegyeznünk sok ponton, hogy reagáljunk arra a problémára, amely jelenlévő. Remélhetőleg sikerül majd megegyeznünk, és aztán akkor jó kompromisszumokat alakíthatunk ki. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. A vé, végül, de nem ö, utolsó sorban, Pedicini úr. Köszönöm elnök úr a szót. Egy bizottsági javaslatból indultunk ki, ami nekünk nem nagyon tetszett, azért sem, mert nem volt kiegyensúlyozott, a gyógyszergyárak felé, és a célokat illetően sem. Ami az állatgyógyászati termékeket illeti, még az olyan kis állatfajok számára is, mint például a méhek, nyilván szükség van megfelelő intézkedésekre. Nyilván elnézést, hogy szóviccel élek, de a gyógyszergyárak nem érdekeltek ennek a kis területnek a kiaknázásában. A mi célkitűzéseink az állatok jólétének biztosítása, és hogy egyénenként gyógyítsuk őket, ezen kívül jó higiéniás gyakorlatot vezessünk be, de minden téren úgy, hogy az állatok a környezetben is megtalálják a helyüket. Ugyanis az állatok egészségi állapota aztán tovább vetül az emberek egészségére. Ezért úgy gondoljuk, hogy Grosset asszony javaslata nagyon fontos korrekciós gondolatokat vezetett be a bizottság javaslathoz képest. Már az első mondattól kezdve támogattuk például azt, hogy tiltsuk be az internetes értékesítést, a farmakovigilenciával kapcsolatos javaslatait, stb. Egyáltalán nem értünk egyet azzal, hogy az engedélyezés végtelenségig tartson, ami a kutatást illeti, a farmakológiai innovációt, vannak fenntartásaink, mert úgy gondoljuk, hogy nem így kellene védeni ezt, mert mindenki tudja, hogy a, például az emberi felhasználásra szent gyógyászati termékekre gondolunk, apró innovációk jelentenek előrelépést. Úgyhogy szeretnénk, hogyha kiterjesztenénk az engedélyezés hosszát, mert ez sokat segítene. Itt szerintünk még kellene jobban értékelni ezt a helyzetet. Egyetértünk a felhasználás mértékével, mert az egyes gyógyszerészeti termékeket nem szabad az állatokra felhasználni, amelyek emberi felhasználásra szántak a vény nélküli, illetve a vényköteles gyógyszerek felhasználása csak tényleg az utolsó esetben jöhet szóba, hogyha már más megoldás nincs. Ami a farmakovigilanciát illeti, a monitorázás, a megfigyelésből indul ki az előadó is, amit a bizottság is javasolt. Itt vannak bizonyos fenntartásaink amikor azt mondják, hogy az állatorvosoknak nem szabad profitra szert tenniük a gyógyszerek értékesítéséből, ezzel teljesen egyetértünk. Nagyon nagyra értékeljük az előadó munkáját, és ennyit szerettünk volna még hozzátenni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most a szakbizottság tagjai kapnak szót. Ajuszó asszony először. Muchas gracias, presidente. En primer lugar... Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék Grosszett asszonynak ehhez a jelentéshez. Ez egy fantasztikus jelentés, és szinte száz százalékban támogatni tudom mindazt, amit tőle hallottunk. Itt a jogalkotás reformjáról van szó, és a problémánk, amikre felhívja a figyelmet, nem csak a használatra vonatkoznak, hanem olyan esetekben is, amikor nem vényköteles gyógykészítményekről van szó, illetve az administratív problémákról is szó, tehát az anyag, ami a gyógyászati készítményeket illeti. Itt a kevésbé betegségeknél is alkalmaznunk kell gyógyszereket. Azt gondolom, hogy a nagy átfajok esetében nincsen hiány, egészítményekből, viszont a kisebb fajok esetében sajnos hiány van a megfelelő készítményekből. Amikor az adminisztratív akadályok csökkentéséről van szó, akkor egyetértek azokkal a javaslatokkal, amelyek elhangzottak, viszont meg kell néznünk a hozzáadott érték kérdését, illetve nagyon fontos a minőség garantálása. Szóval a hatékonyság, a megfelelő információ, a biztonság kérdése, Ezeken a területeken nem szabad csökkentenünk az administratív terheket. És természetesen a az antimikrobiális rezisztencia kérdésének hatása van az emberi egészségre is, és csökkentenünk kell az antibiotikumokkal szembeni rezisztenciát, illetve a kockázat előnyelenzéseket el kell végeznünk. Egyetértek azzal, amit Grosztett asszony a farmakovigilanciával kapcsolatban mondott. Köszönöm Linz úr a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek. Azt gondolom, hogy kitűnő jelentéstervezetet készített, és köszönöm szépen a az együttműködést. Én vagyok a takarmányba kevert gyógykészítményekkel témájának jelentés tevője szoros összefüggésben áll az állatgyógyászati termékek kérdésével. Nagyon koherensek a javaslatok, amelyeket sikerült kidolgoznunk, és ezt feltétlenül szükségesnek tartom. Fontos, hogy ugyanolyan definíciókkal dolgozzunk, illetve hogy világos legyen a megvalósítás. Fontosnak tartom azt, hogy a definíció kérdését jobban megvizsgáltuk, illetve hogy különbséget teszünk a, a profilaxisnál, a, a gyógyászati célokra, profilaktikus célokra történő felhasználás között különbséget kell tennünk, és nagyon fontos, hogy itt korlátozóan járjunk el, ami a profilaktikus alkalmazást illeti. Nagyon fontos az állatorvos központi szerepét erősíteni, és pauzászony nem értek feltétlenül egyet, amikor a vénykötelességet megkérdőjelezzük, Például az antibiotikumoknál csökkentést szeretnénk, és itt hét nap a maximális a felírt időszak, előírt időszak, az internetkereskedelem kérdése is felmerült, és itt különösen fontos, különösen az antibiotikumoknál a um, alkalmazás elnyújtását megtéteni. Amint Grosszett kolléganő mondott, teljesen mértékben egyet tudok vele érteni ami pedig az emberi gyógyászatra szánt készítmények alkalmazása állatok esetében ez egy olyan téma, amelynél olyan irányba mehetnénk, amely korlátozó jellegű egyrészt, tehát hogy ezt csak korlátozó módon engedjük meg, tesszük lehetővé, de nagyon fontos, hogy itt az alkalmazásnál az állategészségügyi hatóság engedélyét kikérjük, tehát hogy ne az állatorvos döntsön egyedül ezekről a kérdésekről. Azt gondolom, hogy ez célra vezető javaslat lehetne. Várom a további közös együttműködést, és fontosnak tartom azt, hogy a teljes csomagot nézzük. A koherencia kialakítása nem könnyű, hiszen az agri illetékes a takarmányba kevert gyógyszerek témájáért, és nagyon fontos, hogy a végén ugyanolyan döntést hozzunk. Köszönöm. Köszönöm. Mr. Vice Chair Pacs. Pacsan elnök kap szót. Köszönöm szépen. Először is az előadónak szeretnék köszönetet mondani azért, mert ugyanúgy, mint az árnyék előadók és a kollégák is a szakbizottságban nagyon nehéz feladat előtt állnak. A feladat az, hogy újra korrigáljunk egy javaslatot. A javaslat megpróbál bizonyos célokat elérni, de ezen törekvésében a javaslat nem igazán sikeres. A bizottság hatás tanulmányából is kiderül az, hogy egyáltalán nem biztos az, hogy a szövegben lefektetett céló, eszközök tényleg el fogják érni a célokat. Az előadó nagyon sok mindent tett azért, hogy feljavítsa a szöveget, mi pedig megtesszük a tőlünk telhetőt, hogy támogassuk őt ebben a gyakorlatban. A bizottsági javaslat jelen formájában ahhoz vezethet, hogy a, az emberek és az állatok, mint a környezetvédelme is gyengébbé válik. Például a javasolt harmonizációs megközelítés nem veszi figyelembe a különböző készítmények, gyógyszerek, illetve gyártók sehetosságát. Itt egy csoportot feltételez, de külön-külön erre nem tér ki, az előadó megpróbált erre odafigyelni, azt mondja, hogy akkor minden szabály minden készítményre kell, hogy vonatkozzon, és a védelmi idő a lehető legszigorúbb kell, hogy legyen, mert egyelőre nagyon rövid ez a szövegben. A farmakovigilanciánál és itt is az állattartó a, a gyógyszer készítmény birtokosának a felelőse nem, felelőssége nem világos, és ez ahhoz vezethet majd, hogy nem erősödik a belső piac, vagy ha erősödik, akkor ez az állat tartó költségére, valamint az emberi egészség kárára történik. Ez csapodik le ebben a javaslatban. Ez látszik ebből én egy sor módosító indítványt benyújtok majd a rezisztenciával AMR-rel kapcsolatban. És az a kérdés, hogy az AMR problématikáját hogyan oldhatjuk meg, rendkívül fontos, de ezt nem szabályozza megfelelő módon a szöveg. Egy sor intézkedés hiányzik de vannak eszközök, amelyekkel eljárhatnánk, csak ezek nem jelennek meg a javaslatban. Most a mi feladatunk az, hogy jó intézkedésekkel álljunk elő azért, hogy az AMR-re ellen küzdhessünk. Ez a szöveg nagyon fontos, viszont ez nem lehet politikai ügy itt az egészségünk, az emberi egészség és az állatok egészsége védelméről van szó. Az AMR-re kell összpontosítani, mert ez alapvető probléma. Állok elébe az együttműködésnek, és mindezek ellenére reménykedek, bár úgy gondolom, hogy a bizottsági javaslat gyenge. Köszönöm szépen, Jár úr. Köszönöm szépen, Elnök úr, köszönjük szépen a jelentéstevőnek is. A cél a bizottság javaslatát feljavítani. Ez nem meglepő, hiszen ez a mi feladatunk. Ha a bizottság kicsit közel, a gyakorlathoz közelebb kell hoznunk a javaslatot. Köszönöm szépen a javaslatot agrárpolitikusként Szeretnék beszélni a következő témákról. Az online értékesítést be kell tiltanunk. Ha ezt megengedjük, akkor kicsúszik a kezünk közül, és ez kontraproduktív. Második kérdés, mit tegyen az állatorvos? Az én véleményem eltér a többiekétől. Az a fontos, hogy az állatorvos felírhat és beadhat, adagolhat gyógyszert az állatorvosnak legyen egyfajta felelőssége, a gazdálkodó, az állattartó és az állatorvos legyenek együttesen felelősek. ha ö, hibás alkalmazásról, használatról van szó, akkor legyen az állatorvos is felelős. A költségtémában gazdaként nyilatkozom. van itt egy költségvonzat, de ez nem jó. Piacgazdasági szempontból lehet, hogy nem rossz az, hogyha nem túl olcsó egy ilyen készítmény. Harmadik megjegyzés, az emberi fogyasztásra szánt gyógyszerek használata, valamint a tartalék antibiotikumok kérdése. Én azt szeretném, hogy a tartalék antibiotikumok fogalmát határozzuk meg pontosan. és eh, próbáljuk meg betiltani az állattartásban. Ez nagy feladat, viszont nagyon nagy cél is. Azért, mert eh, a kollégák már beszéltek erről, eh, itt a háziállatokról is gondoskodnunk kell és rájuk is gondolnunk kell, mert ha megengedjük az ilyesfajta értékesítést, akkor mindenki a saját kutyának, macskának is ilyen készítményeket ad majd. Ha Linz kolléga egy jó javaslatot tett, gondoskodjunk arról, hogy az emberi fogyasztásra szánt készítményeket korlátozzuk, legyen itt valamilyen biztosítékunk a használatra. Az állatorvos csak a nagyon szükséges esetekben adja írja elő az ilyen gyógyszer, de hogy ehhez is egy plusz engedélyre legyen szükség. Ez közérdek, és ügyelnünk kell arra, hogy ne növeljük a rezisztenciát. Végezetül az előadó nagyon jó javaslatokat tett a statisztikákra vonatkozóan, adatgyűjtésre, megfigyelésre. Jó lenne, ha ezen a terül, ha ezt nem csak az állatgyógyászati készítmények esetében alkalmaznánk, hanem az emberi fogyasztásra szánt termékek esetében is. Volt egy munkavacsora, és ott két felismerésre jutottam. Az egyik az, hogy a mezőgazdaság a probléma része a rezisztencia esetében, ez érthető, de vannak itt más dolgok is, amelyeket meg kell oldanunk. A második felismerésem a következő volt. Ha továbbra is így folytatjuk, nem csak a mezőgazdaság, hanem a humán gyógyászat is, akkor az antibiotikumok ideje ö, egyszer csak lejár. Tehát oda kell erre figyelnünk. Köszönöm. Thank you very much. The next. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló Zsivázi asszony. Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönet Grosztet asszonynak a jelentést rendkívüli munkát igényelt, és tényleg nagyon jó ez a jelentés. Az antibiotikumokra szeretnék visszatérni, majd az innovációra. Ami az antibiotikumokat illeti, én megvizsgáltam azt, hogy mi a helyzet Dániában. Azt mondják, hogy Dániában rendkívüli módon csökkent a vényköteles antibiotikumok száma. Minden alkalommal, ha valaki felhasználja, ezt a Nemzeti Ügynökségnek jelezni kell, és aztán gyakorlatilag a gyógyszerészek árulják. Az állatorvos és a gyógyszerész közötti munka megosztás, ez rendkívül fontos. Az antibiotikumok nyomon követése is. Tudom, hogy Franciaországban ez nagyon nehéz dolog lesz, mert a állatorvosok jövedelmének egy része gyógyszerek értékesítéséből származik. De ha tényleg meg akarjuk oldani a problémát, ketté kell a kettőt választani. A második dolog az innováció. Hát itt nem értek önnel egyet, előadóasszony, főleg a 42-es módosítóban, amikor azt írja, hogy a rétező termékeknél 5 éves védelemre van szükség, hát szerintem ez a versenyt gátolja, és az információ áramlást is. Ha tényleg azt szeretnénk, hogy jobb legyen az információ, akkor nem szabad ilyen határidőket megszabni, mert a kutatási adatokhoz nem férünk hozzá. Ugyanígy, mint a szabványok idejének növelése is. Ön azt mondja, hogy ez nagyon kis piac. Azért két milliárd euróról beszélünk, ez nem semmi, és ami a profitot illeti, 15 20 százalékos, tehát hasonló a humán felhasználású gyógyszerekéhez. Úgyhogy ami viszont a farmakovigilanciát illeti, nem elegendő a jelzés, jelentésekre van szükség, tehát legyen kötelező a rendszeres jelentés itt egyetértek. Ami a környezetvédelmet illeti, Mit ért a monográfia, a környezetvédelmi monográfia alatt? Itt most a molekulák függvényében fogunk kérdést feltenni, hogy mi történik a környezettel? Mert amikor az állatoknak gyógyszereket adunk, az első dolog, ahol megjelenik ez a gyógyszer, ez a talaj és a víz lesz. Úgyhogy nagyon fontos, hogy monográfia készüljön az aktív molekuláról is, de ugyanakkor az adalékanyagokról is, mert gyakorta vannak a gyógyszerekben ilyenek, hogy a hatást javítsuk. Ott volt a glukozát, ami az aktív molekula volt, tehát nem ugyanúgy hat önmagában, mint egy adalékanyaggal. Úgyhogy ezen azért gondolkodjunk el. Egyébként remélem, hogy sikerül kompromisszumot kötnünk annak érdekében, hogy ezeket a gyógyászati termékeket jól használják fel, de ugyanakkor az emberi egészséget is jól védjük. Mert az antibiotikum rezisztencia nagyon fontos dolog, eh, és nagyon fontos listával rendelkeznek a különböző országok, hogy melyek azok az antibiotikumok, amelyeket állatoknak nem szabad adni, csak az embereknek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Gózán asszony a következő. Tack, herr ordförande. Eh, först och främst vill jag... Köszönöm szépen. Először is hangsúlyozni szeretném azt, hogy egyetértek mindenkivel, aki hangsúlyozta azt, hogy mennyire fontos ez a kérdés a jövőre nézve. Az antibiotikumokkal szembeni rezisztenciáról is hallottunk, én egyetértek ezzel a kérdéssel. Szerint emberi életekről van szó. És már ma is látjuk azt, hogy az emberek mennyire kétségbe esettek. Ezt pedig egyre inkább látni fogjuk. Hát azt gondolom, hogy itt egy nagyon fontos jogalkotásról van szó. Hangsúlyozni szeretném, hogy eh, megfelelően kell alkalmazni a penicillint is az állatoknál, Ez azért eh, megoldatlan kérdés, mert nincs megfelelő állatvédelem, ezért nem eh, tudjuk biztosítani az állatok megfelelő körülmények között történő tartását. Tehát itt a gondatlan gyógykészítmény alkalmazásról is szó van. Tehát nem vesszük figyelembe az állatok életkörülményeit megfelelő módon. És hangsúlyozni szeretném azt, hogy fontos lenne az erőteljes módosítók alkalmazása, fontos az antibiotikumok szemeli rezisztencia, és a gondatlan alkalmazás az antibiotikumoknak az állatoknál, azért, mert nem megfelelő feltétek megtartják őket, tehát a kapcsolat meg kell találnunk a kettő között, fontos az állategészségügy javítása. Például vannak olyan állatok, amelyek túlságosan kis helyen élnek, és egymást kezdik el bántani a szűkös tartási körülmények miatt, egyes állatok megbetegszednek és penicillint kapnak. Tehát nagyon fontos az állatsegészség szempontját, állatvédelem szempontjait szem előtt tartani, és fontos, hogy ez megjelenjen a vitában. Azt gondolom, hogy komolyan meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan tudjuk csökkenteni az állatorvosok által felírt gyógyszerek számát. Kettős célunk van, ezek némileg ellent is mondanak egymásnak. Amikor felírnak a gyógyszereket az állatorvosok, akkor még azt is meg kell, hogy vizsgáljuk, hogy ők ezt nem pénzért teszik el, profit céljából, tehát eh, nem tudom, hogy ezt hogyan fogjuk tudni megoldani. Azt gondolom, hogy a franciátos orvosoknak eh, meg kéne magyarázniuk azt, hogy hogyan tudják alacsony szinten tartani a felírt gyógykészítmények szemet, úgy csak ez nem működik igazán a gyakorlatban. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nagyon örülöm, hogy nem olyan nagyon régóta vagyok itt, de örülök annak, hogy ez a téma napirenden van. Hollandiából érkeztem, ott a politika és a mezőgazdaság is ezt a témát állandóan megbeszéli, 55%-os csökkentést sikerült ebben a témában elérni. Ami az állatorvosokat illeti, elég negatívan állnak hozzá ez a kérdés, ez negatívan emelik ki az állatorvosokat. Nálunk viszont az állatorvos egy olyan személy, akiben mindenki megbizalma eh, van, és rendszeresen két hetente, három hetente ellenőriz mindent, a, eh, a dokumentációt, engedélyeket is, de eh, ha az állatorvos nem egyeni bizalmi ember, akkor hogy érhettük volna el azt az 55%-os csökkentést, amelyről beszéltem? Másodszorban a tájékoztatás is lényeges halljuk ezt, nem csak az állattartók tájékoztatásáról van szó, hanem a nagy nyilvánosság tájékoztatásáról is. Ez egy közegészségügyi aspektus is, és még valami, amit nem hallottam. A takarmány ellenőrzése. Hollandiában a takarmányt is egyre erőteljesebben ellenőrizzük, főleg a borjú tartás ágazatában. Hollandiában viták zajlanak ezzel kapcsolatban, beszélgetések. Mi ellenőrzünk, de mindenhol ugyanúgy kellene ellenőrizni, 0,001% a szermaradék érték az ellenőrzések miatt. Vannak olyan országok, ahol egyáltalán nem ellenőriznek. Nyilván tudni kell azt is, hogy milyen egy jó ellenőrzés. minden, egy megfelelő jó megközelítésre van szükség. Az állattartó ágazat aggódik az információk alapján. Johanna Finke professzornő Ütrechtből itt volt néhány héttel ezelőtt, és ő elmondta, hogy az önök javaslatával egyet tudna érteni. Köszönöm. Köszönöm az utolsó felszólaló a zöldek részéről, Alken asszony. Köszönöm szépen. Elnök úr, nagyon röviden. Dániában az a helyzet, hogy Dániában zajlik a legtöbb ellenőrzés, azon országok közé tartozunk, ahol a legtöbb ellenőrzés zajlik. De azért a helyzet a szóban forgó problémával kapcsolatban nyilván nagyon komoly. Ma az egyik újságunk címlapján egy kép látható, egy tartó gyereke szerepel, a gond az, hogy a gyerek nem mehet óvodába, azért, mert egy sertés gazdálkodó gyereke, és félnek a betegségektől. Továbbra sem sikerült számunkra a különböző érdekeket elválasztani egymástól. Itt az érdekek ütköznek egymással. Nem az állatorvos erkölcséről van itt szó, a lényeg az, hogy ne legyen érdekütközés. Az, hogyha egy állatorvosnak részesedése van, ha részvényei vannak, az egy kérdés, de ne ezzel foglalkozzunk, a lényeg az, hogy egyáltalán ne is forduljanak elő érdekütközések. Gondoskodni kellene arról, hogy mi legyen a humán fogyasztásra szánt gyógyszerekkel, ha az állatoknak kívánják ezeket adagolni. A szabályok európaiak kell, hogy legyenek. A szabály az, hogy objektív kritériumok mentén kell elbírálni tilalmat szeretnénk, nem lehet összefüggés egy humán és egy állatgyógyászati készítmény között. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ECDC-ről részéről is vannak képviselőink, szeretném megkérdezni, hogy kívánják-e az elhangzottakat bármivel is kiegészíteni. Ha nem, akkor Megadom a szót. No contribution. Nincs további felszólalónk, rendben. Akkor lépjük tovább. Megadom a szót a bizottság képviselőjének, Ruiz úrnak, tessék. Chair, uh, thank you, reporter, thank you. Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönhet az előadónak, köszönhet a parlament minden képviselőjének, akik részt vesznek ebben a fontos vitában. Néhány fontos kérdésre utalnék, ami a jelentésben, illetve a vita során elhangzott. Az első fontos terület a definíciók köre, amelyeket javaslatunkban használtunk. Szeretném elmondani, hogy a biztosunk boldogan segít abban, hogy megállapodjunk a parlamenttel a definíciókban, a fogalmakban. De emlékét, emlékeztetnék, hogy delegált aktusok keretén belül megállapításra a fogalmak köre, és ha ez megtörtént, évtizedekig így is marad. Úgyhogy, amikor a javaslattal foglalkozunk, megpróbált tudnunk, megpróbáltunk javítani a helyzeten, de nem volt könnyű. A másik dolog az innovációs kezdeményezések. Ez rendkívül összetett kérdés. El szeretném mondani azt, hogy a módosítók kompromisszum elé állítják azt az egyik legfontosabb célt, amit a bizottság maga elé tűzött, nevezetesen a kisebb fajok körét. A kérdés az, hogy ezt hogy tudja megoldani a bizottság. Bár tényleg minden segítséget szeretne a bizottság megadni, hogy a szövegben a megfelelő konzisztencia kialakuljon. Úgyhogy tényleg szívesen ö, folytatunk eszmecserét erről. Antimikrobiális rezisztencia. Rendkívül fontos prioritás ez az Európai Bizottság számára is. Üdvözlünk tehát minden a javaslatot, amely megerősítheti ezt a rendszert, de természetesen látnunk kell azt is, hogy milyen határok között tud mozogni mindez, mint rendszer, ugyanis nagyon fontos, hogy azon rendelkezések, amelyekben megállapodunk, vagy javaslunk, együttműködhessenek. Annak érdekében, hogy az atro, anto, antimikrobiális készítmények használatát optimálisát tegyük az állatoknál. A 115-116-os cikkek foglalkoznak a vény nélküli kérdések, termékekkel. Ez nem ugyanaz, mint a forgalmazás. A bizottság nem javasolt párhuzamos importot, illetve annak szabályozását, főleg azért, mert nemzeti szabályok már léteznek ezen a téren. Ami a forgalmazást illeti, a nagykereskedelmi forgalmazást, üdvözöljük ezt az elképzelést, és reméljük, hogy az új rendelkezések, tehát azok az útmutatások, amelyek az állategészségügy terén születtek ebben a témában, jó példaértékűek lesznek, bár a humán gyógyászati termékek terén léteznek ilyenek, 2013-ban születtek ilyen jellegű útmutatások a jó forgalmazási gyakorlatról. Úgyhogy meg kell találnunk annak a módját, hogy a végleges szövegben ezt hogyan fogalmazzuk meg. Harmonizáció. A bizottság nem biztos abban, hogy a, a felhasználás feltételének harmonizációja szemben a fajok harmonizációjával mit is takar pontosan. Melyik részek nem megfelelők a harmonizációhoz, de nyilván nyitottak vagyunk a téma megvitatására, mert eléggé ö, nagy terület ez. Farmakovigilancia. Ö, feljegyeztük a javaslatot de emlékeztetnénk arra, hogy ezzel kapcsolatban is az egyik cél a bürokrácia csökkentése volt, az administratív bürokrácia csökkentése, illetve a logikai lánc ö, létezésére. A kockázat alapú megoldás ö, nagyobb terhet jelenthet a címkézés. Üdvözöljük ezt a megoldást. Környezetvédelmi kockázatfelmérés, egyetértünk a célokkal, hogy ne legyenek ö, ismételt ö, környezetvédelmi tanulmányok, hogyha tudományosan nem megalapozottak. Ha a monográf térkép elkészítése lehetséges, akkor ö, üdvözöljük. Ezzel kapcsolatban már vannak bizonyos tapasztalatok, várjuk a segítséget az illetékesektől. Talán az utolsó dolog a címkézés. Csak még egyszer elmondanám, hogy a leghatékonyabb, legegyszerűbb címkézési elvárásokat támogatjuk, Megint csak a cél az volt, a cégek számára csökkentsük az adminisztratív terhet. Ami az állatorvosokat illeti, többen említették ezt, hisszük, hogy itt nem a szakmák rendel, szabályozásáról szól ez a rendelet, hanem termékekről. Nyilván az antibiotikumok felhasználásának csökkentése az antibiotikum rezisztencia elleni harc érdekében a szakemberek célja is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig visszaadom a szót a jelentés készítőjének, Grosztet asszonynak. Köszönöm elnök úr a szót. Először is szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, aki hozzászólt. Azt gondolom, Mindannyian egyetértünk ennek a jelentésnek a nagy fő vonalaiban, és remélem, hogy együtt sikerül olyan rendeletet megfogalmaznunk, amely hatékony és hasznos lesz, és amelynek segítségével több ma általunk ismert problémát is sikerül megoldani. Úgyhogy tényleg köszönet mindenkinek, el szeretném mondani, hogy mindent feljegyeztem, amit elmondtak, és természetesen el fogom figyelmesen olvasni az önök által benyújtott módosítóindítványokat, és közös munkát szeretnék végezni annak érdekében, hogy nagyon jó rendeletet sikerüljön megfogalmazni. Egy-két dolgot gyorsan azért kommentálni szeretnék, amit felvetettek. A részletekbe ugyan nem fogok tudni bemenni. Tanesescu úr harmonizációt szeretne, a fel nem használt gyógyászati termékek visszavonásáról a piacról, visszahelyezéséről a piacról, központi engedélyezés egyetértek, a felhasználást öntözni kell, 44-46-os módosítóban is erről van szó, de a piac aprózódása szükségesé teszi továbbra is a decentralizációs folyamatot, annak fenntartását, még akkor is, hogyha centralizáltat szeretnénk. Szerintem pragmatikusan kell eljárnunk, meg kell érteni azt is, hogy egyes tagállamok más gyakorlattal rendelkeznek. Vénykötelesség, értékesítés. Nyilván a 81-es módosítóban van ilyen lehetőség a az állatorvosok számára, de diagnosztikát kell felállítani, és abban az esetben, hogyha állandóan figyelme kísérik az adott állatot. A szétválasztás kérdése felmerült, és igaz, hogy az egyes tagállamok más és más gyakorlattal rendelkeznek. Az északi tagállamok nyilván előbb járnak már, Hollandiában például nagyon jó gyakorlatot ismerünk, amit meg kell tudni ismerni és terjeszteni, ez nyilvánvaló, alkalmazni is, de ma nagyon nehéznek, sőt lehetetlennek tűnik számomra, hogy a ketté választást eltörüljük, mert eh, ugye az állattenyésztők, a, a gazdák eh, nagy nehézségekkel mm, kell, hogy megküzdjenek, vannak, akik messze vannak eh, az állatorvostól, a gyógyszertártól, úgyhogy megpróbálom a módosító indítványokban pontosan tisztázni ezt a kérdést, hogy ne legyenek visszaélések. Aztán profilaxi, definíció Pulszen asszonynak válaszolva, aki a házi állatokat is vegyük be a tiltásba, miért ne, tökéletesen igaza van. Aztán van egy 97-es módosító egyébként is ebben a témában, metafilaxi definíció, sajnálatos módon elengedhetetlenül szükséges, hogy egy egész állatállományt ne fertőzünk meg, el kell különíteni az adott állatot, persze, de ez attól függ, hogy milyen állatokról van szó. Hogyha például a szárnyasokról, csirkékről van szó, hát nagyon gyorsan terjed a betegség, és nagyon nehéz egy csirkét például elkülöníteni. Egy szarvasmarha esetében más a helyzet. Tehát meg kell érteni, hogy nagyon praktikus problémák merülnek fel, amelyeket meg kell oldani. Austin úr javasolja, hogy a betegállatokat különítsük el. Igen, bizonyos esetekben, de hát ez ugye költséget jelent az állattenyésztőknek, tehát gyakorlati problémák merülnek fel. Tegyünk mindent úgy, ahogy a legjobb. Környezetvédelem. Megértem, mindenkit aggaszt, ez egyetértek ezzel. Javasoltam, hogy környezetvédelmi monográfia készüljön. Itt egy-két pontosítást engedjenek meg, Évázi asszony legalábbis ezt kérte. Értékeljük először az aktív területet, ezt követően értékeljük a termékek hatását, az, az adalékanyagok vonatkozásában is. Aztán, ami a monográfiát illeti egy aktív anyag vonatkozásában, aztán termékekkénti ö, ö, értékelés következik, mert ugye külön már az aktív hatóanyagot értékeltük. Igaz, hogy gyakorlati nehézségeket vett mindez fel, ez egyértelmű, és a bizottságot kérem, és pontosan ezért kérem, hogy részletes jelentést készítsen, amelynek segítségével eh, ennek a kérdésnek a gyakorlati oldalát határozhatnánk meg. Ami a jegyzéket illeti, olyan antibiotikumok vonatkozásában, amelyek kritikusnak minősülnek, 38-39-es eh, módosító indítványaim alapján eh, csak tudományos kritériumoknak megfelelően lehet ezt tenni a gyógyszerügynökség javaslata alapján. Nyilván van egy csomó bizonytalanság a jegyzék összeállítását illetően. Én pontosan a bizottságnak szerettem volna föltenni a kérdést, hogy mondják el nekünk, hogy mit is értenek a kritériumok alatt, amiket fel kellene használni a jegyzék felállításához. Nagyon sok minden más is felmerült. Sajnos nem beszélhetek túl hosszan, mindarról, ami elhangzott eddig. Tényleg nagyon köszönöm minden kollégának a hozzászólásokat. Nagyon örülök, hogy ez a rendelet, ez a jelentés ennyi érdeklődést váltott ki, és egyébként kollégámnak, aki pontosan olyan élelmiszerekkel foglalkozik, amelyek gyógyszer jellegűek, Eh, hogy tényleg harmonizálnunk kell a munkánkat, hogy koherensek legyenek eh, az anyagaink. Már dolgoztunk együtt, de ez így lesz a továbbiakban is. Úgyhogy mindenképpen köszönet mindenkinek a hozzászólásáért. Együtt folytatjuk ezt a munkát, ugyanis nagyon remélem, hogy valami olyan eredményt fogunk tudni majd felmutatni, ami jó dokumentum lesz. De ez önöknek lesz köszönhető, úgyhogy nyitott vagyok minden javaslat iránt. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ami a menetrendet illeti, a gyümölcsöző együttműködéshez, a módosítók határideje június 15-e, 14 óra, délután 16 óra, bocsánat. A módosítókkal kapcsolatos eszmecsere július 15-16-án lesz majd kiküldjük a pontos időpontot később, és arra számítunk, hogy az MV-ben a szavazásra majd szeptember 22-én kerül sor a nyári szünet után, és egyelőre nincsenek információink a plenárison esedékes szavazásról, ez a tárgyalásoktól is függ majd. Köszönöm szépen mindenkinek a felszólalását, Köszönöm a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők munkáját, a képviselők munkáját. Áttérünk a következő napi rendi pontra, ami az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726 per 2004-es LK rendelet módosítása. Először a jelentéstevőnek adok szót, Tanaszeszkú képviselőnek. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is, mint ahogy korábban már elhangzott ezekben a szakbizottságban, én a bizottság részéről pozitív lépésnek értékelem azt, hogy, hogy a piacra jut, juttatási engedélyezéseket a az állagyógyászati termékek esetében szétválasztja az embergyógyászati termékektől. De nagyon fontos tekintettel lenni az állatgyógyászat különleges igényeire. A Lisszaboni szerződéshez való igazítást is üdvözlöm a bizottság részéről, amint látják jelentős tervezetemből, még mindig vannak olyan területek, amelyek nem teljesek, nem értek egyet teljes mértékben a bizottság eh, javaslatával, az emának fizetendő díjak, illetve a hatóságoknak fizetendő engedélyezési díjakat eh, megvalósítási jogi aktusban kell szabályozni, és a parlamentet teljes mértékben be kell vonni az ügynökség által kivetendő díjak kialakításának szabályozásába. Javaslatot tettem néhány módosítóra, annak érdekében, hogy tisztázzuk az ügynökségnek fizetendő díjak területét, a 6-os, 7-es cikkelyekre is tettem javaslatokat, amelyek az ügynökség bevételét tisztázzák, mind a állatgyógyászati, mind a humángyógyászati termékek engedélyezése kivetett díjakból. Nagyon fontos különbséget kenni a két típusú bevétel között az ügynökség esetében. A többi módosító azt hivatott biztosítani, hogy a jelenlegi rendelet az átdolgozott pénzügyi rendelettel összhangban álljon, illetve hogy az ügynökség más finanszírozási forrásokhoz is hozzáférjen, olyan finanszírozási forrásokhoz, amelyek a közegészségügyi projekteket támogatják, például az innovatív gyógykészítményekre vonatkozó kezdeményezést, illetve a hetes kutatási és fejlesztési keretprogram. Az EMA szerepe az engedélyezés és felügyelet területén gyógyászati készítményeknél fontos, hogy központosított eljárás keretében valósuljon meg. Végezetül pedig a jelenlegi rendelet, a 9, 297-es, 295-ös rendeleteket eh, is eh, megemlítettem, illetve a farmakovigilenciára vonatkozó 2014-es 658-as rendelet továbbra is fontos, hogy jogalap maradjon egészen um, a 297-es rendelet áttekintéséig, illetve egészen addig, amíg más díjakról elfogadunk rendeleteket. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Most az árnyék jelentéstevők kapnak szót. Először a népet képviseletében Grosztett asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! Nem én vagyok az árnyék jelentéstevője a témának, de Szirió úr kollégám nem tud itt lenni ma, és megkérte engem, hogy szólaljak fel a nevében. Természetesen nagyon fontos, hogy koherencia legyen az említett szövegek között, amelyek közös témát érintenek Sirió kollégám gratulálni szeretne, és én is csatlakozom ehhez Tanasescu úrnak a jelentéséhez. Teljes mértékben egyet tért a jelentés lényegével, és meg szeretnék köszönni az együttműködést. Cirió úr aggódik, ugyanúgy, mint a jelentéstevő két pont miatt. Az első az EMA-nak fizetendő díjakkal kapcsolatban vonatkozik az előgyógyászati termékeknél. A bizottság javaslata értelmében ezt a díjat végrehajtási új aktusban kell rögzíteni, és Círió úr, ugyanúgy, mint a jelentéstevő, örülnének annak, hogyha új jogalkotást fogadná a bizottság erről a pontról. Van egy további pont, amely a kompetencia átruházására vonatkozik, amelyet a bizottság tudhat magának. Az eredeti javaslatos képes jelentéstől azt javasolja, hogy 5 évre limitáljuk ezt az időszakot, és Cirió úr sem támogatja a bizottság javaslatát. Egyetért ugyanazzal, hogy limitált legyen ez az időszak, de úgy érzi, hogy több kell, hogy legyen mindez, mint öt év, tehát ez egy nüansznyi különbség a jelentésről véleményével összevetve. Ennyit szerettem volna né eh, Círió úr nevében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most a következő hozzászóló az ECR eh, képviseletében Pierre Heinen úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek. Nagyra értékelem munkáját, eltökéltségét, ami pedig engem illet, illetve az etr t Mi is támogatjuk ezt a jelentést. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon okos megközelítés. Egy jogi aktus keretében szabályozni ezt a kérdést. Egyetértek az, hogy külön kell választani a két bevételi forrást az engedélyezéseknél, az emberi gyógyászatra, illetve állati gyógyászatra készült készítmények engedélyezésénél. Aggájaim a következőek. nem azt fogjuk vajon megélni emiatt, hogy a standardok alacsonyabbak lesznek. Vannak olyan generikumok, amelyek nem okoznak problémát, régóta piacon vannak, viszont ami az innovációt illeti, itt bizonyos kérdésekkel foglalkoznunk kell, az antibiotikumoknál is. Azt gondolom, hogy az innovatív, innovatív termékeknél és antibiotikumoknál az eljárásoknak összeegyeztethetőeknek kell lenniük azokkal, amelyeket az emberi gyógyászatra szent készítményeknél alkalmazunk. Támogatom a diák kialakításának struktúráját, ami az emánt illeti, illetve a tagországi ügynökségeket, hatóságokat. Fontos, hogy ezt koordinálják a tagországok, és úgy érzem, hogy csak ez a típusú megközelítés vezethet konszenzusra, amely elfogadható mind az ipar szereplői számára, mind pedig a kormányok számára. Természetesen az iparnak jelentős költségeket kell vállalnia, amikor úgymond réstermékekről van szó. Tehát itt jelentős eszközökről beszélünk. Vannak kétségeim az átláthatósággal kapcsolatban is. A 6-os, 7-es cikkekre utalnék a harmadik szakaszban. Ez a rész az ügynökségek bevételére vonatkozik. A hármas pontban szerepel egy olyan kifejezés, hogy más szolgáltatások, amelyeket a szűnyökség hozzáférhetővé tesz. Itt milyen típusú szolgáltatásokról beszélünk? Természetesen mindezek értelmezése talán nem könnyű, éppen ezért magasabb költségekre számíthatnak a gyártók. Azt gondolom, hogy ezt a, font, ezt a pontot nagyon fontos volna tisztázni korábbi felszólásomban, amikor a Grosztet jelentésről beszéltünk, az adatbázisokról, adatbankokról beszéltem. A címkénkről, szóróanyagokról, ismertetőanyagokról, Fontos biztosítani azt, hogy itt a különválasztás szintén megtörténik az emberi, illetve gyógyászati készítmények esetében. Ez megkönnyíteni a páciensek helyzetét is, de a fogyasztókét is, a gazdákét is, valamint a szállatorvosokét is. Visszatérnék a díjak kérdésére. A díjakat az ipar igényeihez kell igazítani. Sokat eh, beszéltem az ipar szereplőivel, és nem szabad megfelelkeznünk arról, hogy az állatgyógyászati készítményeket KKV-k állítják elő, nem nagy gyógyszercégek. Fontos, hogy óvatosak legyünk, annak érdekében, hogy az ágazat a pénz jelentős részét innovációra fordíthassa, illetve jó termékek kifejlesztésére. Ez fontos, hogy megfelelő elfogadható szinten kerüljenek ezek a díjak kialakításra. Itt van némi rugalmassági terünk. Köszönöm szépen. Módosítókat fogunk benyújtani, és gratulálni szeretnék Tanasescu úrnak. Very much. The next speaker. Köszönöm szépen. Mester asszony következő az Áldi részéről. Köszönöm szépen, állnak úr. Köszönjük szépen az Áldi frakció nevében az előadónak a munkát. Egy technikai jellegű dossziéról van itt szó, ez kapcsolódik az előző témához. Nyilván a, ö, itt a humán és az állati fogyasztásra szánt készítmények e, különítéséről van szó. Az állati gyógyászati készítményeket innen kivesszük, hiszen igazodunk a Lisszaboni szerződéshez, és ez teljes mértékben helyén való így. Egyetértek az előadóval abban, amit tett. Egyetértek azzal is, ami a diák engedélyezésére vonatkozik. A bizottság egy ellenrendeletben szabályozná ezt, egy együtt döntési eljárásban a parlamentet is be kell vonni ebbe a munkámba, én ezt észszerűnek és indokoltnak tartom. Alapjában véve nem is kell többet mondanom, hiszen ezek voltak a legfőbb támpontjai ennek a jelentésnek. És izgatottan várom a további vitákat. Köszönöm. Köszönöm szépen. zöldek részéről Hajszling úr. Igen, én is szívből gratulálok az előadónak az jelentésért, sok mindenben egyet tudunk érteni. Rendkívül technikai jellegű ez a jelentés, de ez azért nem jelenti azt, hogy kevesebb munka járna ezzel. Egy megjegyzésem lenne a monográfia rendszerre vonatkozóan. Mi azt szeretnénk, hogy az aktív hatóanyagokkal kapcsolatos információkat központi módon, központi szinten gyűjtsék össze és bocsássák a rendelkezésre a tagállamok dolgát könnyítsük meg olyan tekintetben, hogy az adatok gyűjtése legyen könnyű. Az aktív hatóanyagok adatbázisát ki kell építeni. Ez mindenki számára adjon bepillantást, de költségmentesen, az adatbázist rendszeresen update is kell. Ez létfontosságú ahhoz, hogy olyan információkat bocsássunk a nagy nyilvánosság rendelkezésére, melyre szükség van, szükség van az információ cserére, és arra, hogy a nagy nyilvánosság ezekhez az információkhoz hozzáférjen. Kérném ezt figyeljék figyelembe, köszönöm. Köszönöm, Hajszling úr. FDD Peticini úr. Grazie, Presidente. Köszönöm a szót, elnök úr. Mi is nagyra értékeljük a Tomaszeszkó úr jelentését az általános vonalakat illetően mi azt az elvet követjük, amelyek azon javaslatokra vonatkoznak, amelyek teljes mértékben be akarják vonni a jogalkotásba a parlamentet. Az Európai Parlament a legnagyobb reprezentativitást próbálja az állat egészségügyi, egy állatgyógyászati termékek engedélyezésével. Az alapaktusban, hogyha nincs ezre lehetőség, akkor a bizottságnak bizonyos lehetőségeket biztosíthat. Emlékeztetném kell azonban arra, hogy a delegált aktusok vonatkozásában ö, utána kell járni ennek. A kérdés tehát, hogy ö, mi van a szerződésekben az esetleges delegált aktusoknak meg kell felelniük az alapaktusnak. Tehát végül is egyetértünk azzal, ami eddig volt a javaslatban, támogatjuk, és jobban kell átgondolni ezt a jövőben. Köszönöm. Thank you, Mr. Pedicini. Köszönöm szépen, Pedicini úr. Most pedig szeretném az Európai Bizottság képviselőjét arra kérni, hogy járuljon hozzá az értekezéshez. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönjük szépen az előadó munkáját is. A nyilatkozatunk a következő. Osztjuk azt a nézetet, hogy itt van egy kapcsolat a két jogalkotói aktus között, van itt egy kapocs, de készen állunk arra is, hogy erről többet mondjunk, magyarázzuk, megbeszéljük ezt a parlamenttel és a tanácssal. Az előadó által megemlített fontos kérdés az, hogy hogyan építsük fel, hogyan struktúráljuk a munkánkat a diák tekintetében. A bíróságnak 2012-ben volt egy ítélete, amelyben azt mondta ki, a bizottság végrehajtási hatásköre megfelelő bizonyos diák meghatározására. Mikor utána néztünk annak, hogy mely ügynökségek esetében van a bizottságnak hatásköre arra, hogy a diakat meghatározza, például a 2013-ban megkaptuk a vegyanyagok ügynöksége, légi ügynökség esetében, aztán a biztonsági és pénzügyi hatóságok esetében is kaptunk hatáskört, így működik a díjak rendszere support what we, what we, what we propose in our... In és e, e, ezt vettük figyelemben a javaslatunkban. Ami az átmeneti intézkedési javaslatot illeti a 17-ában, melyet az előadó javasol, azt mondja, hogy a jövőbeli jogalapot módosítjuk. A 17A cikk szövegét lehet, hogy inkább a preambulum bekezdésbe kellene bevenni. Az ügynökségi díjak besorolása tekintetében a bizottság a tanácsot és a parlamentet segíteni fogja, hogy ezt a két cikket megfelelő módon meg lehessen fogalmazni. oly módon, hogy ne veszélyeztessük az ügynökség mandátumát, illetve a tevékenységi területét. Egy sor kérdésre hajlandóak vagyunk válaszolni az előadónak természetesen. Köszönöm. Köszönöm Rész úrnak. Most pedig visszaadjuk a szót Teneszész úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Minden kollégámnak szeretnék köszönetet mondani, és a bizottságnak is a felszólalásokért. Nagyon várom a megjegyzéseket és a hozzájárulásokat a határidőig, a módosító indítvány benyújtásának a határidejéig. Úgy érzem, hogy ez egy jó kezdet volt. Remélhetőleg az együttműködés majd egy jó jelentést eredményez. Ezt én remélem. Köszönöm még egyszer a hozzájárulásokat. És mindig várom ezeket a hozzájárulásokat. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy részt vettek a vitában. Következőképpen néznek ki a határidők. Módosító indítványok benyújtásának határideje június 15 16 óra, tehát június 15 délután 4 óra, 16 óra, az MVI szakbizottság szeptember 22-én szavaz, ez majd szavaz erről, mint az előző dosszi esetében is, ez nem meglepő. A plenáris dátuma még megvétatandó. Akkor lépjünk tovább. Nézzük a következő dossziénkat. Itt a személy a gépjárművekből származó szennyezőanyag kibocsátás anyaga a napirendi pont. Az előadó a néppárt részéről nem tud ma itt lenni, és azt mondták nekem, hogy Linz úr helyettesíti őt. Tehát öné a szó, Linz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt kollégák. Mint ahogy elnök úr is elmondta, Albert Dess kolléga ma nem tud jelen lenni, ezért megkért engem arra, hogy ismertessem a jelentését. Ez egy elég technikai dosszié, megértésüket kérem. Egész egyszerűen fel fogom olvasni Albert Dess észrevételeit. Egy sor heterogén javaslatból áll az anyag, melyek célja az, hogy az emberi egészségre káros szennyezőanyag kibocsátást korlátozzuk. Alapjában véve ezek az intézkedések a különböző küszöbértékek meghatározását irányozzák elő, például az ammonia esetében, valamint a nitrogén oxid esetében. Másodszorban az ammonia érték felemelése a nehéz gépjárművek esetében, harmadsorban pedig a hideg, indítás eset, hideg indítású gépjárműveknél beszélünk a küszöbértékről, és beszélünk a földgáz üzemanyagú gépjárművek bevezetéséről is a különböző határértékeket a gyártóknak be kell majd tartania. Negyedsorban a könnyű gépjárművekre vonatkozó határértékek esetében 5000 kg-ra emeljük a súlyt 2000-ről. Van egy sor szabályozói jellegű intézkedés, egyrészt a végrehajtási hatáskört igazítjuk a Lisszaboni szerződéshez, másodszorban pedig az új végrehajtási hatáskörök is megjelennek az anyagban azért, hogy a javasolt új intézkedéseket végre lehessen hajtani. A levegő minőségének javítására célzó intézkedések üdvözlendőek. Nagyon sokan a nagyvárosok városközleti vonzáskörletébe költöznek ki, és ez a gépjárművek forgalmát növeli. Ezért kell az emberi egészségre külön odafigyelni a levegő minőség szempontjából is, csak így lesz fenntartható a jó minőség. Emellett a gépjármű gyártókat ne késztessük olyan intézkedések meghozatalára, amely rájuk nézve nagy terheket jelent, túlzott terheket jelent. Hiszen látnunk kell azt, hogy a gyártók a gazdasági válság eredményeivel, kihatásaival küzdenek, ezért az administratív terheket csökkentsük. Az előadó a bizottsági javaslatainak néhány pontját szeretné jobban megmagyarázni. A metán nem lehet, nem tekintendő széndiokszidnak, vagy ezzel egyetért, egyenérték kőnek, mert a metán az mhm. emberi egészségre nem veszélyes. De a benzin felhasználó anyagok, gépjárművek 25%-kal több széndiokszidot bocsátanak ki. A földgázt felhasználó gépjárművek száma elenyésző. A tesztek alapján azt mondhatjuk, hogy nem lehet tudni biztosan azt, hogy a metán kibocsátás a jövőben hogyan alakul. És ezért a jelentéstevő azt mondja, hogy ez az aprócska kategória, amely hozzájárul a széndiokszid kibocsátás csökkentéséhez, ne kerüljön abba a kategóriába, amelyet büntetnénk. Ami pedig a gépjárműveket illeti a bizottságot hatalmazzuk fel, hogyha a metán később problematikusnak bizonyul, akkor tehessen meg javaslatokat, jogalkotói javaslatokat a kezdeménnyel kap, a metára vonatkozóan. A spektrumot a gépjárművek esetében 7500 kilóra szeretnénk felemelni, és úgy gondoljuk, hogy a topi intézkedésekre nincs szükség. Az ammónia esetében az nitrogénoxid csökkentését a gyártók figyelembe veszik. A földgázt használó ö, nehéz gépjárműveknél ezt nem használják. Az ammónia a földgáz elégetésének közvetlen eredménye. A gyújtógyártyával működő gépjárműveknél a javaslat nagyon nagy költségeket jelentene, és hátrányos helyzetbe kerülne ez a csoport, a földgáz, az LPG nem lehet így rentábilis. Az ammónia a távindítású motorok esetében megszüntetendő, mint ahogy a bizottsági javaslat is ezt mondja, 10 ppm a saját indítású gépjárműveknél maradhat, hatályban maradhat a Lisszaboni szerződésre történő kihatás értelmében a régi komitológiai eljárások a végrehajtási jogi aktushoz és a felhatalmazáson alapuló jogi aktushoz kell, hogy igazodjanak. Így a bizottság ilyesfajta jogi aktusok mentén széleskörű intézkedéseket, eljárásokat és küszöbértékeket határozhat meg az euró 5 és 6-os normákra, a standardekre. Mint más jogalkotói javaslatok esetében is, a bizottság delegált jogi aktust fogadhat el 2019. június 30-áig. A, ö, ami azt jelenti, hogy van-e határidő, és nem határozatlan időre engedjük ezt át a bizottság a jelentést is kell, hogy készítsen, ennek alapján lehet aztán majd ezt a jogkört a bizottság esetében meghosszabbítani. Köszönöm szépen, várom a kérdéseiket, és a kérdéseket deszóra beszéljék meg. Thank you very much. And, uh... Köszönöm szépen. A szocialisták képviseletében Dali úr a szárnyék jelentéstövő parancsolj, Dali asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal szeretném kezdeni, hogy támogatok bármiféle konkrét intézkedést, amely a kibocsátást csökkenteni tudja, és a levegő minőséget javítani. Ez itt a célunk. Természetesen erőteljesen támogatjuk az EU fellépését, az elfogadható küszöbb értékek kibocsátásának definiálása, E, tekintetében, illetve az EU-s jogalkotás e, kiigazítását a technológiai fejleményeknek megfelelően a bizottság módszerével kapcsolatban, mint a delegáltagatosok túlhasználata, ezt nem támogatom, nincsenek megfelelő hatástanulmányok. Az egyik legtechnikai jellegű komplex intézkedés esetében a csomagnál nincsen technikai magyarázat a hatástanulmányban, mégpedig számos kérdésnél. Hangsúlyozni szeretnék eh, hat fő szempontot. Egyrészt a legfelsőbb tömeghatár, a bizottsággal egyetértek, bizottság felhívja a figyelmet abban, hogy ugyanaz a gépjármű típus jelenlegi gyakorlatnak megfelelően több teszten kell, hogy átmenjen, és ez pedig a gyártók számára jelentős plusz költségeket okoz, anélkül, hogy környezeti pozitív hatást érzékelnénk. Az LDU rendeletnél a 7000 kilóra rögzítette ezt a küszöbértéket. Nekem vannak kételjeim. Én úgy érzem, hogy az 5000 kg-ot nem meghaladó járműveknek kell lennie a határnak. Az ammónium kibocsátási határérték a következő. Gázhajtotta a járművek. Mi a bizottságot támogatjuk, hiszen itt egy olyan intézkedés pontosításáról van szó, amely természetes gázzal alkalmazó járműveket diszkriminálja. Ez a kérdés a 595-ös rendelet vitatásakor is felmerült már. Ez egy 2009-es rendelet, ami az alacsony limiteket illeti, a jelenlegi uh, hidrokarbon, karbon monoxid esetében alkalmazott küszöbök nem tükrözik az elmúlt év a technikai fejlődését. Azt gondolom, hogy itt a hőmérsékletnél társ döntése van szükség. Úgy érzem, hogy a küszöbértékek áttekintését részletes hatástanulmánynak kell követni a hidrogénkarbon esetében, és nem csak a nitrogén oxidoknál kéne maradnunk, ami a nitrogén-dioxid kibocsátásoknál itt a közvetlen kibocsátások témája különösen problematikus, hiszen nagyon súlyos egészségi károsító hatásuk van a városokban. A modern kibocsátási ellenőrzési technológiák alkalmazása nem eredményezi a nitrogén-dioxid növekedését. A jelenlegi Euro 6-os jogalkotás, kibocsátásra vonatkozó rendelet a nitrogénoxidnak teljes értékét rögzíti csak, és én úgy érzem, hogy ezzel változtatni kell. Egyetértek a jelentéstevővel, Támogatom a bizottság javaslatot, de úgy érzem, hogy megfelelő alkotási eljárásra van szükségünk, hiszen a kibocsátási küszöbértégeket nem lehet a rendelet nélkül összetetlen részének tekinteni, és eddig mindig is társ döntési eljárásra került sor. Nagyon fontos, hogy a bizottság eh, hatástanulmányt készítsen az előnyökről, költségekről a nitrogén-dioxid kibocsátásánál. Az ötös pont a metára vonatkozik. Ez üvegházhatást okozó gáz, szindioxidhoz hasonló gáznak kell kezelni. Ez a metántartalma, nem metántartalma, hidrogénkarbon kibocsátást is jelenti. És fontos, hogy ezt a területet dereguráljuk hiszen mindez megkönnyítené a természetes gáz alkalmazó piacra jutását. Az M1-es kategóriájú személygép járműveknél nincsen jelenlegi um, olaj felhasználási mérőre vonatkozó kötelező érvényű előírás. Azt gondolom, hogy mind a két típusú uh, számlálót be kell építeni a gépjárművekbe. Hát ez a, a pont teljesen eltér a bizottság végső javaslatától, és uh, szeretném, hogyha ez újból bekerülne a rendeletbe, hiszen maga a technológia már hozzáférhető, létezik, és ez nem terheli túlságosan a gyártót sem, ez könnyen beépíthető. A bizottság azt kérte, hogy tíz delegált jogi aktust fogadjunk el. A szerződés 290-es cikkeinek értelmében, viszont a rendelet tartalmát ezzel csökkenti. Én ragaszkodnék a szokványos jogalkotási eljáráshoz bizonyos pontokon, és remélem a jelentéstevő, illetve árnyékjelentéstevőim is támogatni tudják, és várom Desztúr véleményét. Köszönöm. Thank you very much, Ms. Dali. Um... Köszönöm szépen, Dali asszony. Kérem a tisztelt képviselőket, hogy egy kicsit lassabban beszélnek, mert tolmácsolás így eléggé problematikus. Herbrandi úr következik az ALDE nevében. Köszönöm a szót, elnök úr. Megpróbálok lassan beszélni. Sajnos árnyékjelentést készítünk, nem tudott eljönni, úgyhogy arra kért, hogy képviseljem. Volna néhány megjegyzésem ebben a témában. Először is a fő célkitűzés a nitrogénoxidok kibocsátásának csökkentése. Szerintem ez nagyon jó célkitűzés, főleg akkor, hogyha megvizsgáljuk a, az egészségügyi világszervezet múlt heti jelentését, ahol hangsúlyozzák, hogy a kibocsátások milyen hatással vannak a lakosságra. A légszennyeződés teljes költsége 1,4 trillió ez a GDP 10%-át képviseli körülbelül euróban. Úgyhogy ennek tükrében kicsit meglep, amikor azt olvasom a jelentés készítőjének indoklásában, hogy elfben üdvözli a levegő minőségének javítására irányítózkedéseket. Szerintem ez nagyon jó célkitűzés, főleg a nemzeti emissziós küszöbértékek meghatározása, úgyhogy szerintem ez nagyon jó és fontos téma. Kicsit meglep az is, ahogy indoklásában a gépjárműiparról ír. Azt gondolom, hogy a történelem megismétlődik. Még a magasabb illetve alacsonyabb kibocsátási célokról beszélünk, de egyszerűen lehetetlenség ezt elérni. De aztán mindig azt tapasztaljuk, hogy képesek erre. Ha a széndiokszid kibocsátásról beszélünk, már 2014-ben alacsonyabb kibocsátásokat értek el, mint a 2015-ös célkitűzés. Úgyhogy a gépjármű ipar szerintem messze képes ilyen magasabb célok elérésére. Úgy gondolom, fontos, hogy a jelentésben megfelelő egyensúlyt teremtsünk, és Torfolc úr árnyékjelentés készítőnk is ezt az üzenetet kívánta közvetíteni. Néhány módosítót azért készítünk, a jelentéshez, és várjuk a konstruktív együttműködést. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Most Taylor következik a zöldek árnyékjelentés készítője. Köszönöm a szót, elnök úr. A korábban szólók utaltak arra a hatalmas hatásra, amely az emberi egészséget érinti a légszennyeződés, illetve az egészségügyi világszervezet friss jelentésére, amelynek értelmében több mint 1,6 trillió dollárba kerül a levegő tisztítás. Ez pedig 600 ezer korai halálnak köszönhető, illetve több százezer más betegnek, akik a gépjárművek által okozott szennyeződés miatt betegednek meg. Azt hiszem, hogy nem mindenki látja tisztán azt, hogy a, a széndiokszid kibocsátások csökkentése, ami rendkívül fontos, egyrészt képvisel, illetve azon gázok kibocsátása is, amelyek a légutakat veszélyeztetik, és amelyek a gépjárművekből származnak. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy prioritásnak kell lennie ennek a légszennyezésnek, az 5-ös 6-os normák vonatkozásában, amelyek nagyon jó lehetőséget biztosítanak, hogy tényleg a valós eredményekre koncentráljunk, nem pedig csak a kísérletekére. Bár a bizottsági javaslat semmiféle intézkedést nem említ, amelyek segítségével a kibocsátások csökkenthetők lennének, csak rugalmassági eszközöket ö, említ ö, az egyes tagállami gyártók vonatkozásában. Ö, aztán különböző kivételekre utal a földgázüzemű gépjárművek vonatkozásában, illetve a delegált aktusokra utal. A, termész, a gázüzemű járműveknél az ammónia, ammónia kibocsátási, a szénhidrogén határok eltörlésére utal, vannak olyan gázok, amelyekre úgy gondolnak, hogy nem, úgy gondolják, hogy nem ö, károsítja az emberi egészséget, de 24 szerese a hatása, mint a széndiokszidnak az üvegház hatást okozó gázok miatt. Tehát igenis erőteljes az üvegház hatást okozó gázok sorában. Mi a technológia semleges megoldást támogatnánk. A bizottság javasolja, hogy több kibocsátási határt delegált aktusokkal határozzuk meg, de nincs hatástanulmány. Ez elegen, nem elegendő, és nem, tud, nem tudunk eleget arról, hogy ezt a hatáskört a bizottságra ruházhassuk. A javaslatoknak olyan alacsony a célkitűzése, hogy mint felelős bizottság úgy gondoljuk, hogy inkább vissza kellene utasítani ezt a jelentést. Sajnálatos módon az előadó jelentés tervezete sem igazán javít a bizottság javaslatán a káros kibocsátások csökkentését illetően. Mi kötelező mutatók bevezetését szeretnénk a gépjárművek vonatkozásában, a kibocsátások mérését illetően is, hogy a nagyon kis beruházásoknak köszönhetően a gépjárművezetők csökkentsék a kibocsátásokat. A bizottság saját hatástanulmányában pozitívan emlegette ezeket az eszközöket, de végleges javaslatban ezek nem kaptak helyet. További módosító indítványt valós teszteket ösztönöz a kibocsátások terén. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Az RTD nevében Evi asszony következik. Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönet az előadónak a javaslatért. Úgy tűnik számunkra, hogy a metán vonatkozásában nincsenek lebeszélő intézkedések. Úgy gondoljuk, hogy ez kevesebb karbont tartalmaz. A metán gépjárművek nem csak a CO2 kibocsátás csökkentéséhez járnak, járulnak hozzá, hanem a, a különböző részeske kibocsátás csökkentéséhez is. Az éghajlatváltozás tükrében azonban a metán csökkentést is csökkenteni kellene, aztán egy másik fontos dolog, amit az előadó megemlít, hogy a könnyű haszongépjárművek kategóriáját terjesz ki a 7500 kilóra is. Ami a delegált aktusokat illeti, újabb határok megállapítására lenne lehetőség. Azonban a delegált aktusok nagyon fontos dolgot módosítanak az alaprendeletben, amelynek segítségével a bizottság átgondolhatná, hogy milyen új lehetőséget biztosítson a jogalkotásra a kibocsátási határértékek nagyon fontosak, Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig a tagok részéről kérem a hozzájárulásokat. Egy valaki kért szót, Meissner asszony. Igen, köszönöm szépen. Hát ez egy rendkívül technikai dosszié. Én a közlekedési szakbizottságban is dolgozom a frakcióm nevében, ott do- ezen dolgozom. Csak néhány kérdésem lenne, mert sok mindenről említést tettek már. Tényleg nagyon fontos az, hogy a gépjárművek által eszközölt kibocsátásokat gorcsi alá vegyük. A nitrogénoxidot már figyelembe vesszük a hajók közlekedés esetében azért, mert ez káros az emberi egészségre. Másodszorban metánról Taylor kollégám jól mondta, hogy ez önmagában víve az emberi egészségre nem káros hatású, viszont ez döntő kihatással van az klímára, az éghajlatra. Éppen ezért Desz úr javaslatában mivel a metán ö, itt a gázüzemű gépjárművekről van szó, ezek esetében nagyon kicsi ez az arány az alternatív üzemanyagok esetében van infrastruktúra, kis infrastruktúra, és abban reménykedünk, hogy ilyen üzemanyagot fognak használni a teherképjárművek is. Éppen ezért kellene a metánt majd figyelembe venni, de jelenleg ez egy aprócska szektor, ezért nem tudom, hogy tényleg kellene már most e tekintetben valamit tenni. Ami pedig az eco-driving kérdését illeti, ez egy észszerű javaslat, ezt minden ö, iskolában figyelembe kell venni, ami pedig a fogyasztási mutatókat illeti, ez is megoldható, kijelzőket, ez is megoldható technikai szempontból, és akkor majd a vezetők látják, hogy hogyan kell észszerűen a gépjárművet vezetni, anélkül, hogy a környezetnek ártanának. Ez is szerű. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem látok senki mást szót kérni akkor a bizottság felé fordulok. Petinelli úr, ossza meg velünk a bizottság véleményét. Elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy megadták a lehetőséget arra, hogy részt vegyek a RISZ jelentés ismertetésében. Köszönjük az előadónak a jelentés előkészítését. Ez nagy mértékben osztja a bizottság azon szándékát, hogy foglalkozzunk azon gépjárművekkel, amelyek esetében nagy problémák léteznek környezetvédelmi szempontból, ahol nem kielégítőek az intézkedések. Ha megengedik, akkor kitérnék a jelentés módosításaira, vagy a módosításokra. Üdvözlők azt, amit a gépjárművek tanúsításával kapcsolatban mondanak. Enélkül a környezetvédelmi szint csökkenne, ezzel viszont a, csökkentenénk, ha ezt az intézkedést megvalósítanánk, akkor a képjárművezetőkre háruló adminisztratív teher is csökken. A végrehajtás szempontjából, végrehajtási hatáskör szempontjából a bizottsági javaslat jobb. Értjük a, az előadó szándékát, hogy az időszakot szeretnék korlátozni, és egyetértünk azzal is, amit a bizottság által elkészítendő jelentésre mond a, mi számunkra a probléma az az, hogy a metánt kivegyük, és az, hogy nem tekintjük a metánt a széndioksziddal egyenértékűnek. Ilyen tekintetben nem átfogó a parlament javaslata. Mindenképpen figyelembe kell venni a metán üvegházhatású hatását is, és gátolni kell a metán kibocsátást is. A bizottság tovább vizsgálja azt, hogy az Európai Parlament javaslatának milyen kihatásai lesznek. Végül volt kérés a sebességváltóval kapcsolatos kijelzőre. Ezek az üzemanyag, ez az üzemanyag fogyasztás szempontjából releváns, így az üveghaszhatású gázok kibocsátásáról szóló rendeletben kellene helyet adni annak, mint itt, hiszen itt a károsanyag kibocsátásra összpontosítunk. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen Petinelli úr, és ha kéri, akkor Linz úrnak adom meg újra a szót. Nagyon röviden. Megpróbálom összefoglalni az elhangzottakat, nem fogok tartalmilag kitérni a megjegyzésekre, nem akarom megelőlegezni azt, hogy az előadó mit mond majd, örülök a módosításoknak, látom, hogy azért még beszélgetnünk kell például a metánról, de úgy látom, hogy a delegált jogi aktussal kapcsolatban a képviselők úgy gondolják, hogy túlzás, ami a szövegben van. Beszélünk majd arról is, hogy hány kilóig mely haszongépjárműveket kell bevonni a hatály alá. De én úgy gondolom, biztos vagyok abban egyébként, hogy az előadó a módosító indítványok benyújtásának a határideje után hajlandó önökkel tárgyalni, és hajlandó kompromisszumot találni. Köszönöm. Köszönöm szépen Linz úrnak. És akkor nézzük a határidőket. Módosítások benyújtása május 19-én délig, 12 óráig lehetséges. A módosító indítványok megvitatása, ha lesz módosító indítvány, akkor azokat május 25-én vitatjuk meg. Az ENVI szakbizottság a jelentést július 15-én fogadja el, a plenáris várhatólag az októberi ülésen kerül majd sorra, az októberi plenárison. És akkor most lépjünk tovább, nézzük a következő napirendi pontot. Fentartható városi mobilitás, ez szorosan összefügg az előző napirendi ponttal. Először az előadónak, Evi Eleonorának adok szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Az elkövetendő 40 évben nagyon sok ember fog városokban élni. Az európai városok lakosságának 90%-a az egészségügyek biztonságos határértékek feletti szennyezőanyag koncentrációnak van kitéve, úgyhogy nagyok a kihívások, ami a szociális, környezetvédelmi, gazdasági fenntarthatóságot illeti, ami az urbanizáció, illetve a mobilizációhoz kapcsolódik. Európában a lakosság 70%-a városokban élik, él, a demográfiai, szociális és egyéb hatások, a migráció egyeteműen nagyon fontosak annak definiálására, hogy valamilyen más megközelítést alkalmazzunk. Az európai lakosság 90%-a az egészségügynek biztonságos határértékek feletti szennyezőanyag koncentrációnak van kitéve. El kell tehát gondolkodni, hogy a járművek 96%-a még mindig földgáz üzemű a városokban kisebb területeket kell megtenni, mint 50 kilométert. Sőt, gyakorta csak 20 kilométert, vagy annál kevesebbet. Úgyhogy nyilvánvaló, hogy a városoknak a mobilitás problémáját meg kell oldaniuk. Ha a dugók a városokban ilyen hatással vannak a környezetre és a területükre, először is az atmoszferikus problémák. Már beszéltünk erről az előző napi rendi pontban. A CO2 kibocsátás a tömegközlekedésből 23%-ot képvisel. Ugyanakkor ott van az akusztikai szennyeződés, a legutolsó jelentések azt mutatják, hogy az akusztikai szennyezés 90%-ban az utcai közlekedés zaja, ami negatívan hat az emberekre. Egy fehér könyv is született már ebben a témában, az Európai Parlament különböző állásfoglalásokat fogalmazott meg, egy csomagot is fogalmazott meg ebben a témában. Nyilván ez Európai Uniós kompetencia, úgyhogy megfelelő stratégiákat kellene alkalmazniuk a tagállamoknak, illetve a helyi, és regionális önkormányzatoknak. A magángépjármű mindenképpen a leginkább használt közlekedési eszköz, Olaszországban 79%, Európában 55%, 16%-a a lakosságnak használja a tömegközlekedést, és csak 12% a kerékpárt. Véleményünkben fontosnak tűnt számunkra a hangsúlyt a távmunkára helyezni. Hiszen nagyon jó lehetőség ez arra, hogy fizikailag kevesebbet kelljen a városokban közlekedni, hiszen a távmunka, az e-tanulás, képzés olyan lehetőségek, amelyeket ki kellene használni. Egyértelműen fontos az is, hogy olyan lehetőségeket is biztosítsunk, mint például olyan azok az infrastruktúrák, amelyek az elektromos gépjárművek ö, igényelnek. Olyan példákkal élni, amelyeknek pozitív lehet a hatása. Ugyanis például a közvilágítási hálózat felhasználása nagyon jó lehetőség lenne, hogy az elektromos gépjárművek töltését biztosíthassuk. Nem pedig a foszilis gépjárművek felhasználását. Aztán az intermodális közlekedési eszközök az elektronikus gépjárművek, a közös használat, az úgynevezett car sharing sokat segítene a mobilitásban a városokban. Aztán ott van a Bécsi Egyezmény, annak a módosítása is sokat segítene annak biztosítása érdekében, hogy a kerékpárok mindig elsőbséget élvezenek a motoros járművekkel szemben. Ez teljes mértékben megváltoztatná a mobilitáshoz való hozzáállást. Aztán a közlekedési ö, szabályok általános ö, felülvizsgálata ö, az aktív mobilitást segítené. Végül egy nagyon fontos dolog a közlekedési és logisztikai szolgáltatások esetében a szerdőtérződések odaítélését tegyék függővé a legmagasabb szintű fenntarthatósági kritériumok alkalmazásától. Olyan megoldásokat kell keresni, amelyeknek környezetvédelmi és szociális szempontból is többletértéket képviselnek. Nos, ezek voltak lényegében azok a javaslatok, amelyeket felvetettünk. Amit még hangsúlyozni szeretnék, az a mobilitási kultúra jelentős változása a különböző viselkedési formák változásától nagy mértékben függ. Egyértelmű, hogy az egyes állampolgárok választása egyértelműen jelentős mértékben befolyásolja a mobilitást, ehhez az állampolgárokat ösztönözni kell, hogy pozitív változást hozzanak létre. Két fontos dolgot kell itt megemlíteni a jelenlegi helyzet nem tartható, és aztán ott van a gazdasági aspektusa a kérdésnek is, hogyha esetleg ingyenesé tennénk a tömegközlekedési eszközök használatát, ez például fontos ösztönző lenne. Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy milyen folyamatok kapcsolódnak még a mobilitáshoz. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy városaink polgáraihoz kell szólnunk elsősorban, hogy vegyenek részt ők is a mobilitás kezelésében. Olyan rendszerekre van szükség, amelyek a viselkedési módokat célozzák meg. Végül pedig örömmel említeném meg azt a tényt, hogy azok a nemzeti politikák, amelyek a ö, városi fejlődést, a fenntartható fejlődést célozzák meg, európai forrásokból is merítkezhetnek, de csak akkor, hogyha konkrét tumokat mutatnak fel a kohéziós, strukturális alapokból táplálkozhatnak, nyilván fenntartható tervek léte esetén. Úgyhogy, ami a kollégákat illeti, várom a segítségüket, biztos vagyok benne, hogy nagyon jó munkát fogunk tudni végezni. Köszönöm. Thank you very much, Mary. Köszönöm szépen, Évi asszony. Most a szocialisták jelentést, a Biánó asszony. Köszönöm, elnök úr, köszönet az előadónak ezért a jelentésért. A holisztikus megközelítéssel egyetértek. Olyan jelentésről van itt szó, amelynek nagyon sok pozitívuma van, és azokra a kérdésekre kell koncentrálnunk, amelyek a környezetvédelmi aspektusokra vonatkoznak. Ugye hallottuk, hogy az európai lakosság zöme városokban él, a modern társadalom számára nagyon fontos a közlekedés, nagyon fontos a jó szolgáltatás mindenféle szempontból a munkához, a, kreatív, a rekreatív tevékenységekhez, Azonban a városi közlekedésnek egyre fenntarthatóbbnak kell lennie szociális, környezetvédelmi, gazdasági szempontból. Nos, ami a környezetvédelmi aspektusokat illeti, a mobilitás ö, nagyon sok ö, területet érint, ö, de az energiafelhasználásnak körülbelül egyharmadát a közlekedés teszi ki, illetve a, szinte az összes üvegházhatást okozó gáz kibocsátásáért. Ezen kívül, ahogy már elhangzott, további szennyezés az, a finompor kibocsátás forrása is a közlekedés, ezen kívül ugye, ahogy az is elhangzott, a zaj szennyezés forrása is. Sajnálatos módon nagyon sokan azonban nem a tömegközlekedést választják, hanem a magángépjárművet. Ezek a gépjárművek helyet igényelnek a városokban, és a gyalogosoktól veszik el a helyet. Megfelelő infrastruktúrára van szükség, de persze tiszteletbe tartva a környezetvédelmi elvárásokat, Olaszország vonatkozásában persze már hallottunk egy csomó olyan példát, hogy sajnálatos módon túl sok a gépjármű, és így nagyon negatív a hatása környezetre. Azonban nyilván lesznek módosító indítványok, nagyon sok elhangzott dologgal egyetértünk, javasolnánk a bizottságnak és a tagállamoknak, hogy ösztönözzék a mobilitást, a gyalogos közlekedést, a bicikli használatát, a tömegközlekedést, tömegközlekedést. Nagyon sok mindent tudunk javasolni, Nyilván ez nem ö, kimerítő lista, de minden jó gyakorlat ö, része lehetne ö, ennek az integrált ö, mobilitási tervnek. Köszönöm. Eh, Madame Rostet. Rostet asszony. Aktív napja van, Grosztett asszony. Köszönöm szépen. Nem én vagyok az árnyék jelentés készítője a néppártnak, de végighallgattam az előadót, és nagyon érdekesnek találtam, amit mondott, mert tényleg részletesen elmagyarázott mindent, ami a városi fenntartható mobilitást illeti. Régóta érintetnek érzem magam, mert 25 éve egy nagyváros képviselője voltam, és ez már nagyon sokszor felvetődött, mint probléma, ugyanis a közlekedés a nagyvárosok szennyezéséhez kapcsolódik is. Sajnálatos módon a városokban nagyon drágák a lakóhelyek, úgyhogy az emberek szépen kiköltöznek a nagyvárosokból, és egyre messzebb laknak. Úgyhogy ugyanakkor meg kell oldani a közlekedés problématikáját. Tehát ha tényleg fenntartható mobilitást akarunk elérni, akkor sokkal jobban fejlesztenünk kell a tömegközlekedési eszközöket, mégpedig a tiszta tömegközlekedési eszközöket, amelyek ugyanakkor hatékonyak és megbízhatóak és biztonságosak is, néha bizonyos napszakokban nem eléggé biztonságosak ezek. Mi az egészségügyi és környezetvédelmi szakbizottság tagjai vagyunk, úgyhogy a levegő minősége, az egészségügyi kérdések is érintenek minket. Hallottam, hogy jó példákról tudnak élni egyesek, ez is nagyon jó az egészségre vonatkozóan. Tehát azt gondolom, hogy teljes mértékben támogathatjuk az előadó javaslatait, illetve az előadó elemzéseivel egyetérthetünk. Nos, ami a, az infrastruktúrák fejlesztését illeti, a finanszírozást, ez főleg fontos kérdés, főleg hazámban, ahol a városi közösségeknek egyre nagyobb nehézséget okoz a finanszírozás, mert egyre több mindent kell finanszírozniuk. Európa támogatása ezen a téren tehát nagyon fontos, bár már régóta részt vesz Európa ebben, saját városomban is láttam, a villamosok terén például ezt tényleg támogat Európa. Úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg mindezt figyelembe kell venni, annak érdekében, hogy új korszakba lépjünk a közlekedés terén a városokban. Ennyit szerettem volna elmondani, és azt gondolom, hogy az javaslatokat megvizsgáljuk részletesen, és zömében támogatjuk majd az elhangzott javaslatokat. Az apró részleteket esetleg majd még kiegészítésképpen a népát részéről megfogalmazunk. Köszönöm. A következő hozzászóló, Meissner asszony, az ALDE képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját a városi mobilitás a Transzakbizottság illetékességébe tartozik. Én mindkét szakbizottságnak tagja vagyok, ez jó is. Az urbán mobilitás ennek a témának még inkább helye van, annak, hogy a környezetvédelmi témákra még jobban összpontosítsunk, hiszen a városi mobilitásnak más lehetőségei vannak, eh, mint a vidéki térségben. Éppen ezért nem csak, hogy az intelligens eh, közlekedés irányítás eh, területén lehet sok mindent tenni, digitalizált ez a rendszer, és azt gondolom, hogy ezzel um, könnyen el lehet kerülni a dugókat, illetve a közlekedési áramokat um, irányítani, nagyon fontosnak tartom azt, hogy lássuk azt, hogy honnét jön az elektromobilitásnál az elektromos áram. Ez nem önmagától értetődően fenntartható, meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan került előállításra. Ha pozitív módon, akkor ez jó verzió, hiszen kibocsátásmentes. És nem csak az autók fontosak, hanem az e-bike-ok -ok is, az e-kerékpárok. Én a az e-bike-okat nagyon fontos eszköznek tartom a jövő szempontjából, a menedzser jövő a menedzsere e-bike-on közlekedik, és ezzel megkívüli környezet és sporttól kevesebb parkolóhelyre van szükség, tehát egy csapással több legyet is üthetünk. Bizonyos városokban jó példái vannak arra, hogy például hogyan lehet ingyenes feltöltőállomásokat működtetni, például Hannoverben um, napelemekkel oltottak, már napelemek kicsivel előállított elektromos árammal uh, sikerült létrehozni uh, uh, például az e-bike-ok elektromos árammal működő autók esetében a feltöltést, a nap ingyen van, ez fenntartható, tehát ezeket a legjobb gyakorlatokat egymással meg kell, hogy osszuk a városi mobilitás témájában. A infrastruktúránál, a tiszta energiáknál, az alternatív energiáknál is ezt figyelembe vettük, a következő években kerül sor ennek megvalósítására. Egy további pont, amit megnevezett a jelentéstevő, ez helyes is, a környezet kímélése szempontjából a car sharing, illetve egyéb más participatív modellek, ezt támogatom, és a városban is jól megoldható. Ami a kerékpárok előnyben részesítését, illeti szkeptikus vagyok az autókkal szemben, meg kell néznünk azt, hogy ki milyen nyelvűn közlekedik a városban természetesen, növelni lehet a városokban a kerékpárutak számát. Ez nem csak a környezet védelmi szempontjából fontos, hanem az emberi egészség szempontjából is előnyösebb, nem csak a pedelekek és az e -ok, tehát meg kell nézni azt, hogy a helyszínen az adottságoknak megfelelően hogyan lehet megoldani mindezt. Egy pont, amely talán nem közvetlenül a környezethez kapcsolódik, viszont uh, számomra mégiscsak meghatározó, az integrált jegyrendszer megvalósítása a TRAN-ban létezik egy saját kezdeményezésű jelentés, vannak olyan városok, amelyeknek már kitűnő modelljeik vannak. Természetesen Németországban például Hamburg város egy ilyen példa, mi szerint úgymond nem is kell autó a városban, annyira jó a tömegközlekedés eh, Hamburgban, hogy egyetlen jegyel eh, mindent lehet használni, senki nem használ autót úgymond a belvárosban, hiszen sokkal könnyebben lehet tömegközlekedési eszközökön közlekedni, meg kell nézni azt, hogy mely városnak vannak jó gyakorlatai, illetve hogy hogyan tanulhatunk egymástól, és egzotikus példaként innovatív uh, Példaként meg tudom említeni például a kötélpályán közlekedő eh, eszközöket, a közlekedés felett lebegő eh, lifteket, eh, ezt csak úgy zárójelben mondanám. Azt gondolom, hogy a jelentés jó irányba mutat. Az, hogy a kerékpárok még előnyük legyen az autókkal szemben, hát ezek kapcsolatban szkeptikus vagyok, és módosítókat fogok benyújtani nem jónak tartom alapvetően azt, hogy véleményt nyilvánított az MB is. Köszönöm szépen. A zöldek jelentéstevője témanul. Köszönöm szépen, elnök úr, be kell valljam, hogy örülök annak, hogy a közlekedés felett lebeghetünk, úgymond egy kis kilengéssel. Üdvözlöm ezt a véleménytervezetet, Gratulálok a jelentéstevőnek eddigi munkájához. Azt gondolom, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni a közlekedés és egészségügy témájának közös kezelésére, hiszen a közlekedésnek hatása van az egész lakosság egészségére, illetve a légszennyezésnek is jelentős hatásai vannak, a legfőbb egészségi hatások érintik a légzőszerveket, a zajártalom és súlyos probléma, légzőszervi megbetegezések, a mm, repülőgépek, illetve mm, vasúti járműveket okozott zaj. Egy svájci egyetem tanulmánya bemutatta azt, hogy 60 decibel ez az átlagos zajártalom, ha 30%-kal magasabb ez az ártalom, akkor um, akár um, szív elégtelenségben eh, is meghalhat. 200 ezer ember van kitéve ennek a jelentős lejártalomnak a heathrow reptér környékén. Londonban például a gyermekek, eh, akik krónikusan kivannak téve ennek a zajnak, nem tudok megfelelően odafigyelni, nem emlékeznek megfelelően, probléma megoldási problémáik vannak, illetve az olvasás elsajátításában is nehézségeik támadhatnak. Tudjuk azt, hogy a közúti közlekedés szintén káros, és a rossz levegő minőség, légszennyezettség, és nagyon sok haláleset okoz Európában minden egyes évben. Hát ennek gazdasági hatása is van. Úgy érzem, hogy ezzel még nem foglalkoztunk megfelelően, és nagyon fontos az, hogy hangsúlyozzuk a kapcsot az egészségügyi kérdések és a gazdasági hatás között. Én úgy érzem, hogy a városi központokban van leginkább lehetőségünk arra, hogy ténylegesen előre lépjünk a fenntartható forrás felhasználást illetően, illetve a környezetünket illetően. Az egészségügyi szervezetek úgy értékelték, hogy az egészségügyi hatások költségei az európai térségben 1,6 trillió dollár évente, ez kb. egy tizedét teszi ki a teljes EU éves GDP-jének meg vagyok győződve arról, speciálisabbaknak kell lennünk, konkrétabbaknak arról, hogy milyen típusú szennyezések okoznak egészségügyi problémákat, a nitrogén-dioxid, a, a finom por, a dízeljárművekből kibocsátott füstben, számos kormány különböző terveket fogadott már el, számos város is, arról, hogy hogyan szeretnék ellenőrizni, illetve korlátozni a dízel járművek használatát a városok útjain. Fontos hangsúlyozni azt, hogy a fenntartató városi intézkedések beleértve eh, a parkok eh, megtervezését nélkülözhetetlen annak érdekében, hogy a környezeti, életegészségügyi eh, hatásokat ellenőrzésre tudjuk tartani a közlekedés és az IKT politika közötti kapcsot is részletesebben meg kell vizsgálnunk. Tehát fontos ezekre a típusú kibocsátásokra összpontosítani a közlekedés szempontjából. Az általánosik hajlati célokat amúgy nem fogjuk tudni elérni. A közlekedés az egyetlen olyan ágazat, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása növekedett és fontos, hogy egy jobban integrált politika kerüljön kialakításra, technológiai fejlesztés mellett, alternatív üzemanyagok felhasználása mellett segíthet csökkenteni a káros hatásait a közlekedésnek. Várom a jelentése kapcsolatos további együttműködést, és köszönöm szépen eddigi munkáját. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most, hogy megismertük az árnyék előadók véleményét, térjünk a tagokra, Dorán asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, hallom a jó szándékot, nagyon sokak megjegyzéseiből, olvastam a bizottság eh, közleményeket is, de örülnénk, hogyha egy alapvető pontra visszatérnénk. A különböző elképzelések, a fenntartható közlekedésről fontos, de meg kell néznünk azt, hogy milyen szociotechnikai szervezést mm, szeretnénk. A bizottság plusz modernizációt irányoz a városi térségben innovatív megoldásokkal. Úgy érzem, hogy ez kockázatos vállalkozás, hiszen ezzel egy olyan mobilitási rendszer jönne létre, amely integrált kapcsolódik. És a tagországoknak, illetve az uniónak egyre több szabályt kellene elfogadniuk, és látjuk azt, hogy ez plusz administratív terheket jelentene, és túlságosan sok ellenőrzést az EU részéről. Tehát fontos a helyi átállás összpontosítani, és nem kell túlzásokba bonyolódnunk. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Senki mást nem látok jelentkezni. Akkor a bizottságot kérem meg, Lindberg urat, hogy vezessen be bennünket a bizottság állásfoglalásába. Köszönöm szépen, állnak úr! Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak és a társelőadónak. Egy általános egyetértés az európai városokkal kapcsolatban már kialakult. A város vonzó ereje a globális versenyképesség és befektetések szempontjából fontos. A városoknak, a városi területeknek az egyenlőmekre mobilitásra is meg kell küzdeniük. Az állampolgárokat el kell látniuk egy megfelelő közlekedési rendszerrel, amely különböző igényeket vesz figyelembe. Ugyanakkor pedig egy fenntarthatóbb eljárásmódot kell kidolgozni, foglalkozni a közlekedéssel, dugokkal, légszennyezettséggel, úgy gondoljuk, hogy a gazdasági és szociális kérdésekkel kegyensúlyozott módon kell foglalkozni minden kormányzati szinten, uniós, regionális és helyi szinten is. Ez a 2013-as városi mobilitásról szóló közleménynek az integrált városi mobilitási tervezés ezért fontos. És örülök annak, hogy a Környezetvédelmi Szakbizottság ugyanabba az irányba megy, mint az Európai Bizottság. Alapjában véve mi is köszönöm. Thank you, Mr. Lindberg. Köszönöm szépen, Lindberg úr. Nézzük a határidőket. A módosítók benyújtásának határideje május 18, dél 12 óra. Az ENVI szakbizottság szavazni fog június 16-17-én erről az anyagról. A transz szakbizottság, mint illetékes szakbizottság július 13-14-én szavaz majd, és várhatóan az októberi plenárison kerül sorra ez az anyag. Elnézést kérek, hibáztam, ez nem volt szándékos. Mindjárt tájékoztatom önöket, de Megadom a szót először az előadónak. Thank you, Chair. Uh... Köszönöm a szót. Köszönet minden kollégának a megjegyzésekért. Nagyon nehéz volt az 1500 karaktert betartani, ennyi a lehetőségünk a véleményekre biztos vagyok benne, hogy nagyon sok elképzelést tudunk azért megvitatni és bevenni, úgyhogy várom, hogy találkozhassak a kollégákkal. Köszönöm. I would like to wish a successful... Köszönöm szépen. Sikeres együttműködést kívánok az árnyék előadókkal, kedves kollégák. Ez volt az utolsó napirendi pontunk. Köszönöm szépen a részvételt és az együttműködést is. Jó napot kívánok!